So good morning everybody, welcoming those who are here in town. Jó reggelt kívánok, kezdjük időben. Már leve csúszásban egyébként, de hát adunk időt a többieknek, hogy befussanak. A napi rend elfogadása az első téma, van-e felvetés? Ha nincs, akkor elfogadjuk a napi rendet. Megyünk tovább. Elnöki közlendők. Van néhány, ne haragudjanak. Először is. A hatodik politikai trialóguson az IORP témájában június 5-én komoly előlépés történt, Évfél utánig tartott az ülés. Különösen jó eredmény született a határon átnyúló együttműködések tekintetében, ahol elismerték, hogy az alulfinanszírozás előfordulhat az határon átnyúló ügymenetben és ilyenkor megfelelő tevékenységre cselekvés kell hozni azért, hogy a pénzügyi helyzetet helyreállítsák. A határ átnyúló átutalása a ö, nyugdíjrendszerek között e, a fogadország egyedi jóváhagyásával történik, előzetes beleegyezésével a küldőországnak. De depozitóri kinevezése a tagállam hatáskörébe esik. A generációk közötti egyensúlyt is figyelembe veszik, megfelelően elosztva a generációk között a kockázatot és a előnyöket. A kormány kockázatok tekintetében az ESG kockázatokat is figyelembe veszik, amikor beruházási döntéseket hoznak minden vállalat esetében, amelyek nagyobb hozamot hozhatnak, de úgynevezett uh, stranded asset, azaz beragadt eszköz uh, kockázatát jelentik. Az éves nyilatkozat a, a nyugdíj jogokról a tagoknak és a kedvezményeteknek harmonizált nyilatkozatban kell történjen, elvek alapján egy rugalmasabb eszközben felhasználva a parlament által javasolt struktúrát, és ez az előzetes véleményre is érvényes, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság fogalmazott meg. Ez mi volt? Nem tudom mi volt. Ez a következő pont. Ez az IROP témájában megfogalmazott? Nem. Nem. A harmadik pénzügyi szolgáltatás irányelv, mint a Solvency II és CSD4, amelybe világosá válott, hogy a szakmai, remélem nem zavarom önt azzal, hogy itt beszélek, ha már a titkossági rendelkezésekről beszélünk, ezek a 226-os TFEU cikknek megfelelően érvényesítjük, nagyon sok szakmai munkára lesz szükség, mielőtt a végső ö, megállapodás megszületik. Ez előláthatólag június vég előtt lezárul. Reméljük, hogy a holland elnökség tehát le tudja majd zárni, és köszönöm a tárgyaló csapatnak. A mai Econ ülésre vonatkozóan arra emlékeztem őket, hogy a közös Ampul Econ ülés 11 óra 15-kor kezdődik ebben a teremben és arról is telkeztem önöket, hogy újra szervezzük az, az ülésrendet. A délutáni ülésre való tekintettel, amikor Drági urat fogadjuk már, már az Ample tagjai nélkül. Némi tájékoztatás a legutóbbi koordinátori ülésről, amely június 15-én volt, és ahol egyes ajánlások megfogalmazottak kinevezések a negyedik pénzmosás ellen irányelvre vonatkozó fog, jelentés a Libe Bizottság együtt íródik, a néppárt kapja, uniós program konkrét tevékenységek támogatására a végfelhasználók és más pénzügyi szolgáltatások felhasználói tekintetben, EU politikák tekintetében az, EU pénzügyi szolgáltatások kerében. Ez a zöldekhez megy, a jövedelem adóra vonatkozó információ kiadása bizonyos ágazati vállalatokra az 55-ös szabály alapján a szocialista frakció kapja, Bankunió éves jelentés 2016-ra, néppárt, Frintek, bármit is jelentsen ez az aldéjé, ön tudja, mit jelent, az jó, és a fintek minden és semmi, úgyhogy válogathatnak majd, és a franchising működése a retail ágazatban a 54-es szabály alapján véleményt ír a szocialista frakció. Európai szemeszter. Az elnök, a szabadsági elnökök érdekezetének ír és kéri, hogy az ECON kettes draft jelentései, az IGS, az egyik, a másik az eurozóna ajánlások, a februári és októberi plenárisra kerüljenek betervezésre 2017-re. Az elnök ír a parlament elnökének, hogy az intézményközi megállapodásban előrejelzett munka alapján az öt elnök jelentéséhez igazodva halladék nélkül kezdődjön a munka. A pénzügyi támogatás munkacsoportban a tevékenységek javasolt munkarendje 2016-ban elfogadásra került, a, hozzáteszük a programhoz az elővágyás után ezt is az LKB Staff Committee és Staff Union meghallgatásában két külön meghallgatás szerveződik, az első az LKB, LKB-val együtt, a második pedig az LKB ülés után rögtön, ha lehet. A tagállamokkal való konzultációban három meghívás van nyitva, az első 2015. szeptemberéből, amelyet Horvátországnak, Írországnak és Egyesült Királyságnak címeztünk, a titkárság kérte, kértük a titkárságot, hogy eh, nézzen utána a meghívásoknak. A jelenlegi jogi keretek alapján Spanyolország és Portugália is meghívást kap a nyári szünet után. Delegált jogi aktusok vizsgálata a 2016. június 13-i scrutiny uh, slotot is felhasználjuk. a szeptember záró szkrutinni a Solvency 2 témának szenteljük, és ha lehet, akkor egy második témának, remélem ez a MIFID lesz. Remélem abban előrelépünk ma. IFRS 9-es téma, az ECON koordinátorok Hill biztosnak levelet írtak, amelyet jóvá kell hagyjon az IFRS állandó csapata annak érdekében, hogy agályokat fogalmazzunk meg az IFRS 9-es végrehajtása illetően az ECON koordinátorok megbeszélték a vonatkozó eljárást, tekintettel a nyári szünet időszakára is, és arra, hogy az ECON szavazás szeptember 29-ére esedékes ebben az évben, és aztán az októberi 1-es plenárisra kerülne. A versenytanulmányban az ECON koordinátorok elfogadtak egy döntést a munkacsoport vonatkozásában, hogy kiadjanak egy tanulmányt, amely átlag, áttekintést nyújt arról, hogy a versenypolitika milyen mértékben és a mostani versenypolitikai eszközök mennyiben alkalmazhatóak a bizottság részéről, hogy hozzájáruljanak a belső energiapiac kialakításához és irányításához az Energiaunióra való tekintettel, ahogy a munkacsoport elnöke megfogalmazta. Köszönet a koordinátoroknak. Egyéb bejelentőnök. A jelentéskevők elnyéklandók visszajelzése alapján elvében megállapodtunk arról, hogy az ÁFA jelentésről július 13-án szavazunk, és egy munkacsoport ülés, egy workshop ülés vagy meghallgatás szervezik ezt követően majd. Megkapták szavazás, meghallgatás, plenári ülés egymás után parlament közzi konferencia stabilitási irányítás koordináció témájában Pozsonyban hogy elkerüljük a konferencia ütközését, elhatároztuk, hogy elhalasztjuk az október 17-i ekon ülést, és egy alternatív dátumot keresünk, hogy ne ütközön a pozsonyi üléssel. Az SSM közmeghallgatás és más dátumot keresünk. Június 27-i szakbizottsági ülés tekintetében döntés született, hogy 3.30-tól 7-ig tart majd délután. Ezek vannak a bejelentendők. És most pedig tovább léphetünk a delegált jogi aktusok és végrehajtási intézkedések vizsgálatára, és a mai napon szabályozás technikai standardokat az irányelv értelmében, illetve a pénzügyi eszközök piacának a tekintetében fogjuk megvizsgálni. A jelentéstevőnek adom meg a szót, aki németül fogja folytatni, hogyha az lehetséges. Hiszen ő németül dolgozik, az elnök viszont angolul. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Először is megadom a szót, és üdvözlöm is egyben Tilman Lüder urat, aki a FISMA főigazgatósan dolgozik, és Steven Majort az Eszmától. Elnézést. Egy kis. Köszönjük, hogy megint eljöttek, és a Mifidről és a Mifirről eszmét cserhetünk önökkel. Azt terveztük, hogy a bizottság is, meg az eszme is 5 percet kap, és aztán az árnyék előadó és az árnyék előadó kap szót hogy legyen még a spontán felszólásokra is idő. Anélkül tovább húznám a szót, Steven Majornak adom meg a szót, hogy nyilvánvaló pontokról tájékoztasson bennünket. Parancsolj, Steven! Köszönöm szépen, Márkusz, hogy megkaptam a szót, és én is azt szeretném, hogyha ez az utolsó szkrutini lenne a MIFID esetében. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm ismét, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az ECON szakbizottsággal a MIFID 2 végrehajtásának a jelenlegi állását megvitassam. Ez a végrehajtás nagyon fontos a tekintetben, hogy a végső célokat elérjük a MIFID 2-vel a gyakorlatban is. 42 technikai standardot fogalmaztunk meg 2012-re, miután a technikai ö, tanácsokat 2013-ban véglegesítettük. Az eszmát tájékoztatta az Európai Bizottság a változtatásokról, a tervezett változtatásokról, felkészül rá, az ESMA is el fogja fogadni módosítások nélkül. Ami a delegált jogi aktusok elfogadását illeti, nagyon örülök annak, hogy a beruházó védelem tekintetében a bizottság az ESMA technikai jó tanácsait nagy mértékben követte 2014. decemberében. Azon standardok esetében, ahol módosítókat szeretne az Európai Bizottság bevezetni, általánosságban egyetértünk az ESMA megközelítésével. Az átláthatóságról, a pozíciók korlátozásáról és egyebekről van szó. Tudjuk, hogy ezeket időszerűen és gyakorlatilag kell bevezetni, hogy a MIFID 2 hatékony lehessen. Köszönöm az ECON-nak a november 27-i 2015 és 2016 áprilisi levelüket, amelyet amennyire csak lehet figyelembe vettünk akkor, amikor a véleményünket megfogalmaztuk. A non-equity transparency esetében óvatosak akarunk lenni, mert az köteles, kötelező átláthatósági kritériumok bevezetése kívánatosnak tűnik, de óvatosan kell ezt bevezetni mert ennek a következmény az is lesz, hogy amikor a MIFID 2-t bevezetjük, akkor a likviditásnak sokkal szigorúbb szabályai lesznek, és ez ö, azt fogja lehetővé tenni, nem muszáj annyira ö, átláthatónak lenni. Tehát kevesebb kötvénynek kell átláthatósági ö, kritériumoknak megfelelniük csak akkor, mint az eredeti javaslat értelmében, mivel ezeknek az egyéb kritériumai már a, biztosítják a megfelelő biztonságot. Éves ö, felülvizsgálatot fogunk az ESMA körein belül végrehajtani, és javaslatokat fogunk a fokozatos bevezetés négy fázisa során megfogalmazni. Így mindig meg tudjuk tervezni a következő stádiumra való átlépést. Hogyha olyan körülményeket tapasztalunk, amelyek károsak lehetnek, akkor késleltetni fogjuk a következő stádiumba való továbblépést. Jogbizony, jogbiztonságot és átláthatóságot szeretnénk minden részvevő félnek biztosítani. Az eszmének az is a vélemény, hogy a bizottság javaslata nem feltétlenül fog megfelelni a kötvénypiac nagyobb átláthatósága érdekében, ha csak nem ismerjük el azt, hogy ennek érdekében nagy, meghosszabbodnak a határidők. A három ö, szabályozás technikai standard folyamat, ez nagyon drága lenne, és az ESMA azt is szeretné, hogyha csak a kisebb Most pedig tovább lépünk a pozíciók korlátozásához. Megerősíthetem, hogy az Európai Bizottság javaslata nagyjából megegyezik az Európai Parlament véleményével, ami azt jelenti, hogy 2,5%-os határt tudunk most a mezőgazdasági származtatott termékek esetében bevezetni ott, akkor, amikor korlátozott likviditás áll rendelkezésre, és így magasabb lehet a maximum limit. Az ESMA ezen kívül a, nem, a, a non-spot hónapról a spot hónapra tovább lépve. Egy áttekintést nyújtsak a végrehajtási kihívásokról. Jelenlegi bestésünk az, hogy körülbelül 1500 légfit szerződések vonatkozóan kell a nemzeti szabályozónak lépnie 2018-ig minden egyes szerződéssel felkészülve a MIFID bevezetésére. Végül a, a, a másodlagos tevékenységi sztendekről szeretnék beszélni. Az ESMA véleménye nem rendezi azt a nehéz kérdést, amely nyitva áll, mert nem javasol tőke alapú tesztet konkrétan. Szerintünk a tőke alapú tesztnek meglehetős hátrányai vannak. Egyrészt ezt az, hogy tipikusan a, a, a derivatívra helyezett tőke mennyiséget nem ellenőrzi, és így költségesebb végrehajtása, különösen a kisebb nem pénzügyi vállalatok számára. Más esetben a nem pénzügyi vállalatok derivatív kereskedéséhez vonatkozó tőkekövetelmény változik a pozícióval. Ugyanakkor egy nem pénzügyi vállalatnak a, a MIFID 2-es követelmények szerinti tőke tesztje nem volna stabil. Ugyanakkor bizonyos eszközöket bevezetve a bizottság javasolhat tőke alapú tesztet, ugyanakkor nem kéne javasolni kon és a konkrét küszöbérték vonatkozóan nem tudjuk kalibrálni ezt, nincs elég adatunk hozzá. Ugyanakkor felveti a kérdést, hogy vajon egy ilyen küszöbérték meghatározása technikai kérdése inkább, vagy egy szakpolitikai döntés tárgya, ahol is a nem pénz, és egyáltalán nem pénzügyi vállalatok a hatály alá esenek e vagy sem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és bármilyen választ szívesen adok majd, ha feltesznek kérdéseket. Uh, uh, Köszönöm szépen, Steven Mayo, most pedig Telman Hüdehednek adom meg a szót. Parancsoljon a szó. Tisztelt parlamenti képviselő, tisztelt jelentéstevő árnyék előadók, hölgyeim és uraim! Mi is nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hogy beszámolhassak arról, hogy a MIFID 2 végrehajtásában hol járunk. Elég sok munkát végeztünk, miután legutóbb itt találkoztunk. Az összes delegált jogi aktus most már elfogadásra került, konkrétan háromról van szó, kettő a MIFID-re vonatkozik, egy a MIFIR-re. Ezeknek a felülvizsgálata megkezdődött a parlamentben, és nagy örömmel fogunk reagálni a kérdéseikre a szakpolitikai választásainkkal kapcsolatban. szerény leszek, de gyorsan haladunk a félidő felé a szabályozás technikai standardok esetében 16-ot sikerült elfogadni. Ha minden a tervek szerint megy, akkor a nyári szünet előtt az összeset sikerül elfogadni. A három második körre ítélt egyikével egyébként még lehet probléma. Most a politikai döntésekre térnék ki, amelyeket el kellett, végre el kellett fogadnunk a szabályozás technikai standardok az RTS-ekkel kapcsolatban, amit az ESZMA képviselő már említett. Csak három mondatban kitérnék arra, hogy a, kollég, a biztosok kollégiuma hogyan gondolkozott, amiért második körre ítélte ezeket a standardokat. Visszább akartak lépni egyet, és megnézni az általános képet, az európai gazdaság helyzetét, megnézni azt, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy olyan reformokat tudjunk elfogadni, amelyekkel ki tudjuk igazítani a szükséges dolgokat, de nem károsítjuk azt, amit már eddig elértünk. Ha általánosabban nézzük a gazdaságot, akkor a vállalati kötvényeket kell tekintenünk, mert ez az európai gazdaság finanszírozásának egy nagyon fontos eszköze. A cégek így tudnak tőkéhez jutni, ezért a működő képes piac biztosítása a területen nagyon fontos. Ezért szeretnénk egy menetrendet a bevezetésre, amivel kapcsolatban nagyon jól együttműködtünk az ESMA-val, hogy a megfelelő benchmarkokat meg tudjuk határozni azokat, amelyeknek a kereskedés előtti átláthatóságra szüksége lesz. Megvizsgáltuk azt, hogy ez az átláthatósági kritérium mennyi kötvényt fog érinteni, és mi lesz a menetrend. A gazdasági körülmények fényében és a makrogazdasági kép fényében azt látjuk, hogy az eszmának holisztikus elemzést kéne végeznie a kötvénypiac működéséről, mielőtt tovább lépünk egyik fázisról a másikra. A piac likviditását fel kell mérni és egy óvatos, átgondolt döntést kell hozni, mielőtt a következő stádiumba tovább lépünk. Így tudjuk elérni az eredményet. Ennek az lenne a feltétele, hogy legyen egy jelentés a döntéshozatal előtt, ekkor utána új szabályozás technikai standardot fogadunk el, amit a parlament is jóvá hagy, mielőtt bevezessük. Ami az áruderivatívákat illeti, az élelmiszereket például, üdvözöljük, hogy alacsonyabb határértéket vezettek be a nagyon likvid mezőgazdasági és feldolgozott élelmiszeripari szerződések esetében. Az a lényeg, hogy a standardok megfelelőek legyenek. Óriási döntésre van szükség ahhoz, hogy mennyi nem pénzügyi cégnek ö, kell majd megfelelni a MIFID engedélyezési folyamatának és akkor még a MIFIDes cégek tőkekövetelményéről nem is beszéltünk. Ahhoz, hogy minden rendben legyen, üdvözöljük az ESMA véleményét, ez nem egy RTS tervezet, tehát még nagyon sok munkára van szükség a mi részünkről, amit el fogunk végezni, meg van hozzá a szakértelmünk, a tudásunk is, és a különböző opciókat, amelyeket az ESMA felvázolt előttünk, értékelni fogjuk. Öt opció áll előttünk, a tesztekkel kapcsolatban, a kiegészítő tevékenységre vonatkozó tesztekkel kapcsolatban, aztán a kereskedelmi aktivitást, a spekulatív kereskedést, illetve a fő üzleti tevékenységet el kell választanunk egymástól, és ezeknek az arányát definiálni kell. A különböző opciókat alaposan meg fogjuk vizsgálni a tekintetben, hogy mi minősül spekulatív kereskedelmi tevékenységnek, és ezt súlyozni fogjuk azzal, hogy hogyan tudunk tőkét biztosítani a fő üzleti tevékenység számára. Ez a standard tőke és a tőke áthelyezés nagyon fontos szerepet fog játszani, ez az első szinten kell, hogy megvalósuljon, de nem az egyetlen teszt a tőke, ezért egy általános piacri részesedési tesztet is ki akarunk alakítani. Gyorsan dolgozunk a standardokon, hogyha lemaradunk, akkor az azért lehetséges, mert nagyon sok munkát kell elvégezni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm Lüders úr. Most pedig a jelentős tevőnek adom meg a szót, és most tényleg németre váltok. Tehát először is köszönöm a prezentációt, mindez, amit eddig bemutattak. Úgy gondolom, hogy a MIFID gyors rendezésére való igényt e, világosan megfogalmazta a piac, az elnökségnek, a, a soros elnökségnek is köszönjük, hogy ilyen gyorsan léptek. Már a plenárisan is elmondtam, a triológusban gyorsabbak voltunk, mint a bizottság a saját tervezetével. Tehát a jogalkotás már csak így működik. Ami a tovább menetrendet illeti, világosan kifejtettem már ezt, megígértük, hogy a plenáris ülésre minden elkészül, ettől még messze vagyunk. Néhány pontot szeretnék kiemelni azonban. A províziós tanácsadásban a példalistát hoztunk létre, amely a minőségjavítást irányozza elő és további elemeket tartalmaz, például a fiók vállalatok konkrét megnevezésre vonatkozóan tettünk javaslatot, miért nem vett, tette bele a, a parlament javaslatát a bizottság a nyilatkozatába? A delegált jogi aktus 76-os pontjában világosan benne áll, hogy az intézmények a a telefonbeszélgetések és elektronikus kommunikáció felvételében és megőrzésében a ügymenetek bonyolultságának fényében kell, hogy eljárjanak, és ez a megőrzési kötelezettség a belső telefonbeszélgetések és kommunikáció tekintetében is kell, hogy érvényesüljön. A teológusban ezt úgy értelmeztem, hogy a tanácsadási jegyzőkönyv és a telefonfeljegyzés hasonló eszközként kerül értékelésre, hiszen ezek a jegyzőkönyvek e, a belső kommunikáció vonatkozó kötelezettségekbe nem esnek bele. A bizottság hogy látja ezen ennek a két rendszernek az összevethetőségét, vajon az egyes szintre vonatkozóan megfogalmazódik-e? A sharing agreementekre vonatkozóan azt gondoljuk, hogy világosá kell tenni, hogy különféle értelmezések érvényesülnek a nemzeti felügyeleti hatóságok között, hogyan kell a communication sharing agreementeket értelmezni két nagy tagállam felügyeleti hatósága teljesen ö, szemben menően értelmezi ezt. Egyik, egyik szerint lehetséges, másik szerint nem. Nagy segítség volna, ha az Európai Bizottság világosabbá tenné a helyzetet. A célpiac elemzés. A termékfelügyeleti követelmények a MIFID 2-esben, a célpiac analízisben nagyon világosan fogalmaznak. A termékgyártója, és nem a kereskedő kell, hogy elvégezze ezt az elemzést. A delegált jogaktusok vonatkozó pontja szerint az értékpapír cégek a pénzügyi eszköz tekintetben kell megállapítsák a célpiacra vonatkozó információt. A bizottság világosá tenni, hogy végül is ki a felelős a célpiac elemzéséért. Aztán a a szisztematikus internalizáció tekintetében a bizottság világosan kell, hogy meghatározza, milyen kritérium alapján lehet a szisztematikus internalizációt beosztani. Az egyes szinten megállapítottuk azt a kritériumot, hogy a, ezt rendszeresen és gyakorta el kell végezni. Abból indulunk ki, hogy hosszú távon konstans a cselek, az aktorok száma, a parlament azt javasolta, hogy a nem saját tőke eszközöket volumen alapú, de minimis alsó határ alapján állapítsák meg, hogy a monitoring egyszerűbbé váljon. A bizottság nem követte ezt a javaslatot. Vajon miért nem? Még egy pont, még kritikusan látok, az egy mindenre érvényes klauzula érvényesülésében teszek fel a kérdést. A szisztematikus internalizáció tekintetében, ha a kölcsönnél ezt teljesítik, vagy a minden pénzügyi eszközre, amely ebbe az osztályba tartozik, vonatkozik-e? Ezzel kapcsolatban felmerül a definíció kérdése. A 4120 as definíciónak vajon megfelel a MIFID e pénzügyi eszközök tekintetében. Ezen túl felmerül a kérdés, hogy a pénzügyi eszközök osztálya a gyakorlatban hogyan határolható be. Ezen túl az Európai Parlament kérte, hogy tegyék világosá, hogy ez a tekintetében a principal trade, Match principal trading nem engedélyezett. Ez a vonatkozó MIFID 2-es pont alapján világos definícióban határozódik meg, referenciát alapján is, az indoklás 19-es pontja alapján nem fogadta el a bizottság ezt, multilaterális szerződések tekintetében. Vajon a bizottság ezt a világos, egyes szintű megfogalmazást miért nem tette bele a szövegébe? Pozíciós limitek, átláthatóság, nem saját tőkeeszközök, cselekvési kivételek, itt is van néhány megjegyzésem, három szabályozási technikai standardet küldött vissza, az ezt már vonatkozóan most hallottuk, a melléktevékenységek kivételére korlátozódnék, csak az ESMA állásfoglalása rendkívül problematikus szerintem. Egyrészt az ESMA szemben a mi óhajunkkal és a bizottság levelében is így állt, egy tőke alapú teszt bevezetését el, eltanácsolta a rendszert. Vajon javasolnák, milyen ismertetőjelek alapján lehetne konstruálni egy megfelelő tesztet? Konkrét javaslat vagy megfogalmazás hiányában. Mit jelent ez a további munka szempontjában, hogy az Európai Bizottság állásfoglalásában milyen ismertető jegyeket javasol e, feladat ellátására Hát a legfontosabb pontokat mondtam csak egy távirat jelleggel. Nagyon sok kérdés nyitva áll még, remélem, hogy ma néhány választ azért kapunk ezekre. Köszönöm. Következő hozzászóló az élnistámon, a szocialista frakció nevében Paul Tang. Paul, parancsolj. Uh, Köszönöm szépen. Én Annalise Dodds nevében beszélek, aki most nem tudott eljönni, és ennél is szeretném megköszönni az előadónak, és mint mindig az árnyék előadóknak is az együttműködést, és a bizottságnak és az eszmának is a kemény munkát, több mint 30 különböző jogalkotási tervezetet készített mindenki. A szocialisták három fő témát szeretnének kiemelni. Az első az a limitek, a derivatívákkal kapcsolatban. Az ESMA eredeti javaslatával nem voltunk teljesen elégedettek, úgyhogy örülünk annak, hogy a technikai standardokat most már felülvizsgálatra visszaküldték. Például a pozíciós limitek 2,5%-ra való levitelét üdvözöljük mezőgazdasági termékek esetében, de más lépések nem tetszenek annyira. Például az 50%-ra való emelés az nem tetszik nekünk. Ez azt jelenti, hogy egy piaci szereplő az gyakorlatilag egy adott árucik beszállításának a felét ellenőrizése alatt tudja tartani. Ez se politikailag, se gyakorlatilag nem elfogadható. Ez ma az ESMA ugyanakkor megtartotta a 25%-os baseline mi mindig azt mondtuk, a szocialista frakció mindig azt mondta, hogy ez sokkal alacsonyabb kell, hogy legyen ez az adat, ugyanis ez a nemzeti felügyeleti testületeknek küld üzenetet. Tehát nem 25 ron kellene ezt megalapítani, hanem sokkal alacsonyabban, hogy elkerüljük a piaci spekulációt, és azt, hogy az élelmiszerek, illetve üzemanyagok ára a spekuláció eredményeképpen magasba szökjön. Az ez ma például egyéb tényezőket is javasolhatna, hogy vegyék, vegyenek figyelembe felügyeleti szervek. Ez az eredeti pozíciós dokumentumban benne volt, de aztán kitörölték. Szerintünk ez az egyes szint nyilvánvaló megszért, megsértése, ezt vissza kell tenni, a közművekkel kapcsolatos adatokat figyelembe kell venni a felügyeleti testületeknek vegyék figyelembe azt is, amit a parlament elmondott már több alkalommal, több alkalommal hangoztattuk mielőtt visszaküldik eh, nekünk a dokumentumot jóváhagyásra vagy elutasításra. A második dolog az ugyanígy a eh, derivatívákról szól, a kiegészítő eh, tevékenységekkel kapcsolatban. Itt az egyenlő szabályokról kell gondol, gondoskodni. Tehát vannak olyan cégek, akik spekulálnak, és vannak olyan cégek, amelyek jó hiszeműen járnak el, de vannak olyan cégek is, amelyek óriási befektető cégek, és gyakorlatilag csak spekulációval foglalkoznak. Vannak olyan cégek, amelyek megúszhatják úgymond a szabályokat, tehát nem, tartó, nem vonatkoznak rájuk a szabályok, pedig a MIFID 2 célja az volt, hogy minden cégre vonatkozzanak ezek a szabályok. Üdvözöljük az ESMA törekvését arra vonatkozóan, hogy kompromisszumot kössünk a, és egy új, átláthatóbb rendszer jön létre az ösztönzőkkel kapcsolatban, viszont hallottunk olyan hangokat, hogy az utolsó cikket nagyon különböző módokon lehet értelmezni, és hogy a különböző felügyeleti testületek ezt különbözőképpen fogják majd végrehajtani. Vannak olyan tagállamok, ahol a felügyelő szervek azt gondolják, hogy, meglé, hogy minden meglévő megállapodást vagy módosítani kell, vagy újra kötni, hogy az új rendszert alkalmazzák. Közben más felügyeletek azt mondják a piaci szereplőknek, hogy az új szabályok értelmében továbbra is fennállhat a status quo, és semmi változásra nincs szükség. Ez elfogadhatatlan helyzet. A MIFID nem vezethet ilyen helyzethez, nem tisztességesek így a játékszabályok mindenki esetében, és szerintünk életbevágó, hogy a bizottság további útmutatásokat adjon ki, és a felügyeleteknek világosan fogalmazza meg, hogy milyen módon kell működtetni a, az új rendszert, mi az, ami elfogadható az új rendszer értelmében, és mi az, ami nem. Csak így tudjuk biztosítani azt, hogy következetesek maradjunk az EU piacán. Végül pedig megköszönjük a bizottságnak az együttműködést, és kíváncsian és örömmel örömmel várjuk a válaszait ebben a három, ezen a három ponton. Köszönöm, Paul, és akkor meg is adom a szót az ECR nevében Kate Swinburne-nek. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném kiegészíteni a köszönő szavakat. Megköszönöm a bizottságnak és az ezmának is a munkát, a MIFID MIFID dossziékkal kapcsolatban. Hatalmas munkamennyiség van előttünk, ezt értékeljük, értékeljük az elvégzett munkát, de azért nagyon oda kell figyelnünk arra is, hogy milyen lépéseket teszünk. Nagyra értékelem azt, hogy a bizottság biztosított bennünket, hogy nem szeretnének automatikus, nem szeretnék automatikus, az automatizmusokat bevezetni a rögzített jövedelmű rendszeren belül, és ez az évenkénti automatikus növekmény nekünk nem tetszett. Én szeretném, hogyha a bizottság megerősítené, hogy ezt nem fogják alkalmazni. Az automatikus növekmények teljesen feleslegessé, haszontalanná teszik ezt az egész rendszert. Tehát mielőtt még bármi megtörtént volna, minden automatikusan megnő, a parlament nem tudja gyakorolni a feladatait, nincs átláthatóság, és így tovább. Tehát szeretném a bizottság hogyha a bizottság megerősítené, hogy ezekben a számításokban nem lesz semmifajta automatizmus. Az ez már részletes megjegyzéseit meghallgatva a pozíciós limitekkel kapcsolatban, illetve Tengúr véleményét meghallgatva, eh, szeretnék egy picit más álláspontra helyezkedni. Én őszintén szóval üdvözlöm az ESMA megközelítését, különösképpen azt a mechanizmust, hogy a spot és non-spot hónapok között eh, legyen eh, átjárás. Szerintünk ez a kompromisszum most már működőképes, tehát megoldás a lehet a problémának. Én elégedettebb vagyok most, mint korábban voltam valaha a múltban, az ma megközelítésével. Még egy-két megjegyzést szeretnék fűzni egy más területhez, amelyet nem vetettünk fel. Ez pedig az, hogy a jövőben hogyan járunk el. Szerintem mindenkit megkerestek a lobbisták az elmúlt hetekben, különböző buy-side kereskedelmi szervezetek képviselői, a sajtóba is bekerült mindez, és úgy tűnt, hogy az általok felvetett témák, ugye rengeteg levelet írtak nekünk is, rengeteg minden megjelent a sajtóban, ők úgy érezték, hogy őket nem hallgatta meg senki, nem foglalkozott a véleményükkel a MIFID dosszié tárgyalásának az elején. De azt hiszem, aki emlékszik az éjszakai triológusokra, mint én, tudja, hogy odafigyeltünk erre, és azt mondták nekünk, hogy nem volt semmifajta igény a konszolidációra, és nem kellene aggódnunk, emiatt nem kell ezt a jogszabályba beemelni. Én azon a vesztő, vesztes oldalon álltam sok esetben, és az egyes szinten nem fogadtuk el a konszolidációt, és az árkontrollokat sem vezettük be az adatok között, és fontos tehát azt elmondani, hogy a legtöbb téma, amelyet most az adatokkal kapcsolatban a buy cégek fölvetnek, nem orvosolható a kettes szinten. Azért, mert az egyes szinten ezeket már ö, megvitattuk. De ott nem sikerült ö, megoldani mindent. Én azt szeretném látni, hogy a buy cégekkel sokkal jobban foglalkozunk, és érdekelne engem, hogy az ESMA hogyan fog proaktívan fellépni annak érdekében, hogy a befektetők hangját minden folyamatban, minden szakaszban meghallgassák. Harmadsorban pedig Polteng egyik megjegyzésére reagálnék azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk pontosítani az RTS szabályok értelmezését az egységes piacon. Tárgyaló csapatként több mindent felvetettünk, nem tudom, hogy a válaszok, amiket kaptunk, nyilvánosságra hozhatók-e. Mert ha igen, akkor ez segíthetne az értelmezésben, és hogyha ez nem segít, akkor talán lenne valamilyen módszer, vagy valamilyen megoldás, a bizottság vagy az ESMA kiadhatna hivatalos kérdéseket, válaszokat annak érdekében, hogy a szabályok értelmezését segíts. Hát az biztos, hogy elfogadhatatlan, hogy egy területen mondjuk betiltják a kutatási szerződéseket, máshogy pedig elfogadják őket. És az utolsó megjegyzésem lehet, hogy egy kicsit triviálisnak tűnik, de a parlament életében ez nagy lépés volt nagyon sok követelménnyel foglalkoztunk a MIFID-del kapcsolatban, és azt kértük, hogy a papír dokumentumokra vonatkozó igényt ne rögzítsük a MIFID-ben, hanem tartós médiumot fogalmazzunk meg. Hát ugye gondoljunk arra, hogy a digitális piac felé mozdulunk el, a digitális egységes piac felé, és el kell azt fogadnunk, hogy a jövőben nem mindenütt, nem mindig a papír lesz az a médium, amin az információk megjelennek. Meglepődtünk ezért, amikor azt láttuk a szövegben, hogy a tartós média helyett most már egy-két helyen a bizottsági dokumentumokban konkrétan papír alapú dokumentumokra utalnak. Úgyhogy én kérdezném, hogy ez szándékos változtatás volt-e, és vissza tudjuk-e ezt állítani, tehát tudjuk ezt orvosolni, mert van rengeteg digitális információforrás, digitális levelek, és így tovább, hogy ne kelljen visszamennünk a papíros, papíralapú kommunikációhoz. Köszönöm, Kay. Most pedig a liberálisok következnek, Nünhojzen képviselő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt én is köszönöm a bizottságnak és az ESMA-nak a kemény munkát, és természetesen az előadónak és az árnyék előadónak is köszönöm a munkát. Az előttünk álló problémákra koncentrálunk, de időközben sokszor megfeledkezünk arról, hogy eddig milyen kiváló munkát végeztek. Ehhez gratulálni kell, mert eh, rengeteget dolgoztak. Ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy Sajnálatos az, hogy még nincs itt minden előttünk, pedig számítottunk arra, hogy minden meg lesz. Ahogyan az lenni szokott, a az ördög a részletekben rejlik, és itt a részletek eh, nyilvánvalóan a definíciók és a küszöbök eh, jelentik, mert ezek okozzák a legtöbb problémát. Most nem tudom megismételni az összes kérdést, amelyeket eh, az előadó és a többi árnyék előadó már feltettek, azzal kapcsolatban, hogy még mindig nem világosak a szabályok, a CSZ-k esetében még többféle értelmezési lehetőség van. Egy kérdéssel egészíteném ki az eddigieket. Miután eh, én is osztom két frusztrációját, eh, hogy valamivel megegyeztünk a, eh, a level 1-en, nem lehet aztán a level 2-n rögzíteni, hiszen ott a, arra akkor nem lesz több befolyásolási lehetőségünk. De szeretném elkerülni azt, hogy a következő szintre eh, vigyük a dolgokat, a megoldatlan problémákat, és akkor eh, feljebb visszük a harmadik eh, szintű útmutatásokra. Különösen a CSZ-kel kapcsolatban fontos az egyértelműség. Azután az aktivitási tesztekre vonatkozó standardok kérdése kapcsán, itt tényleg mindent meg kell tenni, hogy ezt megoldjuk Értem, hogy nagyon óvatosak ez ügyben, pont azért, mert ez ennyire fontos kérdés. Másrészt viszont szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a kérdést a level 2 kell megoldani. Hát alapvetően ennyit szerettem volna most elmondani. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Kora. A gue nem látok itt senkit, akkor Sven Gigoldnak adom meg a szót a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen. Angolul folytatom. Köszönöm az ESZMÁ-nak és a bizottságnak a munkát, és azt, hogy ilyen élénk eszmecserő egyeztetés folyt az intézmények között. Köszönöm azt is, hogy néhány felvetésünkre reagáltak. Amikor megnézzük a fogyasztó befektető védelmét, attól tartunk, hogy kicsit felhigul az ESMA korábbi javaslata, korábbi javaslatai. És tulajdonképpen már az ESMA eljárásába jutunk, szeretnénk látni, hogy ez a végső szakaszban hogyan fog kinézni. De mostani megjegyzéseimet a pozíciólimitekre koncentrálnám bár Kénynek, különösen a mostani napokban minden jót kívánok, de amikor ő az beszél a pozíció limitekről, azt mondta, hogy nagyon elégedett, hogy még ilyen elégedett korábban nem volt. Hát ez engem egy kicsit felidegesít. Hogyha megnézzük azt, hogy az ESZMA má, május elején adta ki a véleményét a pozíciós limitekkel kapcsolatban, az ATS 21-et, Nos, ha ezt összehasonlítjuk azzal, amit a parlament kért, akkor azt látjuk, hogy a igazi problémák megmaradnak ahhoz, hogy a jogalkotó céljai teljesüljenek. Az e Európai Parlament a levelében a következőt kérte, idézem, világos üzenetet kell, hogy megfogalmazza ez a rendszer a nemzeti hatóságok felé, hogy alacsony limiteket határozzanak meg, ahol a likviditás ezt megköveteli. És nyilvánvalóan nem ez a helyzet hiszen már ötről 2,5-re módosították a limitet, de a baseline-t, ahogy Poltang is rámutatott erre, 25-én hagyták, és 35-ös felső határértéket sem változtatták. Ez az alacsony limit nem csak korlátozott számú, nagyon likvid áru derivatívára vonatkozna. A 50 ezer kivételt meghaladó szerződések, hogyha ez egymás után követő három hónapnál tovább tart, ezek nyilvánvalóan olyan áruk, amik emberi fogyasztásra szántak, és ezért élelmiszereknek számítanak, emberi fogyasztásra szánt élelmiszereknek, az az alapvető fontosságú áruk, ahol is az élelmiszer ára korrelál, és a takarmány, energia, egyéb árakat ki kell zárni a számításokból világosan fogalmazva, hogyha a piac egy adott pillanatban túl likvid, akkor meg gyilkolhatunk, megölhetünk embereket azzal, hogy megfosztjuk őket az élelmiszerektől, de azzal is, hogyha megfosztjuk őket mondjuk az energiától, vagy a takarmányhoz való hozzájutástól. A nem spot havi limitek a következő kérdés. Hogyha az ESMA megközelítését alkalmazzuk, és a parlament azt kérte, hogy nyitott kamat alapú és jóval alacsonyabb szint határozzuk meg. Az új ATS-ben az ESMA elég homályos követelményt fogalmazott meg, hogy a pozíciós limitek lefelé vagy felfelé történő módosítása a szállítható, a rendelkezésre álló kínálat függvényében történjen. És az ilyen kínálathoz hozzát, hozzá kell sorolni mindegyik árut. Azután a nem lehet ugyanaz hogy pozíciós limit kapcsolatban különböző OTS szerződéseket hozzárendelni, ha csak a tétel számok nem eltérőek, és a szállítási időpont egy napnál rövidebb. Ez annyira kis különbség, hogy így nem lehet megkerülni azt, hogy valaki kikerülje a limiteket. És végül a parlament többször is kihangsúlyozta, hogy a volatilitás egy olyan paraméter, amely kell, hogy tükröződjön a standardokban, a level 1 mandátummal összhangban. Az ESMA figyelmen kívül hagyta ezt a konkrét jogalkotói mandátumot, és a piacok volatilitását nem vette figyelembe a javasolt módszertanában. Tehát mindezek alapján, és nem megfeledkezve arról, hogy az MIFID 57. cikk 7. bekezdése világosan megköveteli azt, hogy egységes közös megközelítést kell alkalmazni a pozíciós limitek implementálása során. Nos, mindez a várakozások, az Európai Unió sok polgárának a várakozásával ellentétben nem valósul meg, mert ha nagyon nagy a volatilitás kritikus fontosságú árukkal kapcsolatban, amelyek eh, természetesen elég likvidek ahhoz, hogy szabályozhassuk őket, akkor a mm, körülmények, a feltételek nem teljesülnek. Kérjük a bizottságot, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és a standardokban világos javaslatokat fogalmazzon meg arról, hogy a nemzeti szintek, illetékes hatóságok általi végrehajtását hogyan kell megtervezni, mert az RTS-ek ezt nem szabályozzák. Köszönöm, Sven. Bolaszul sok kérdés hangzott el. Most uh, ismét várjuk, hogy Stephen Meyer az ESMA képviseletében válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm, Markus. Miután elég kevés az idő, nagyon nehéz lenne az összes kérdésre válaszolni. Ezért én kezdem, és után Rüdriga kollégám és a pozíciós limitekkel kapcsolatos kérdésekre fog válaszolni. Köszönöm szépen az Ekonnak az elhangzott észrevételeket és a munkánkkal kapcsolatos kérdéseket. Az értésekre koncentrálok, hiszen a többi kérdést inkább a bizottságnak feltették fel. Valamennyien tudjuk, hogy most kezdünk dolgozni az úgynevezett eh, level 3-as eh, iránymutatásokon, és eh, Q&A-k és következő kérdések a level 1 és a level 2-ről majd felkerülnek a level 3-ra. A commission sharing megállapodások is ide tartoznak, és meg kell vizsgálnunk, hogy amit eddig az asztalra letettünk, az mindezzel eh, összhangban van-e. Eh, tehát ha level 3 intézkedések eh, megfogalmazásakor válaszolni kell a, a kérdésre is, hogy ez koherens-e a CSE-vel, de mi, amíg ezt a CSE-t nem definiáltuk egységesen, hanem eltérő ezzel az országokban, addig a még nem tudunk, vagy nagyon nehéz lesz megmondani azt, hogy ezek megfelelnek-e a követelményeknek. Jelenleg ezeket csak eseti alapon tudjuk vizsgálni és értékelni. A bájszájtok részvétele. Nos, legalábbis az ESMA szintjén ez a munkánk fontos része az érintett szereplőkkel kapcsolatban, illetve a munkacsoportok munkájában is ez fontos szerepet kapott, és nyilvánvalóan az részükről érkező észrevételeket figyelembe vesszük a munkánk során. Szeretnék a nem saját őket transzparencia kérdésével is foglalkozni, de még ezt megelőzően, hogy mondjam el, hogy a tőke alapú teszt egy opció, egy javaslat, és nem egy explicit követelménye akik szorosan nyomon követik a munkát, azok látják, hogy az első konzultációk során a, a tőke alapú tesztel kezdtük, de láttuk, hogy nagyon sok a gyengeség ezekben a tesztekben, ezek nem regisztráltak, nagyon nehéz ez lenne ezeket lebonyolítani, kezelni, és nem is stabilak ezek a tesztek, már csak a tőke alapúság miatt sem ezért a, olyan visszajelzéseket kaptunk az érintett szereplőktől a konzultációk során, hogy ez nagyon problematikus, és ezért nem a tőke alapú tesztek útján haladtunk tovább. Viszont erre van egyértelmű politikai igény, ezért kezdtük újra a tőke alapú tesztek vizsgálatát, de miután nagyon rövid volt az idő, még nem sikerült teljesen lezárni vagy befejezni vagy végleges megoldást megtalálni erre. Végül a nem saját tőke transzparencia kérdéséről. Azért akarjuk a következő szakaszokat kidolgozni a standardok során, mert meg kell vizsgálni, hogy mi történik a piacokon a likviditással. Az eszmánál vannak eszközeink arra, hogy értékeljük a piacok likviditását, vagy mekkora a likviditása a piacokon, és ezt a folyamatot valami feltartóztatja, valami felgyorsíthatja. Hogyha sikerülne felgyorsítani, akkor megakadályozhatnánk, hogy átugorjunk egy következő szakaszba, amelyben a likviditás teszt azt mutatja, hogy ez a következő lépés már problémát jelentene a e, piacok számára. Most Rodrigónak adom vissza át a szót. E, én se tudok nyilván az összes felvetésre reagálni a pozíciós limitekkel kapcsolatban, mert ez nem elég az idő. Talán csak a volatilitásra koncentrálnék, hiszen Gigoldul és mások is ezt említették ha volatilitás egy tény, amit figyelembe kell venni a limit meghatározásakor, ez kiderült a konzultációk során. Tény alapú elemzést végeztünk, megvizsgáltuk a konzultáció során beérkezett válaszokat, és nem találtunk statisztikai korrelációt a volatilitás és a pozíció koncentrácia, azaz a piaci erőfölnyelvvel visszaélés között az áruderivatívák tekintetén. Tehát, hogy a volatilitás miatt alacsony vagy magasabb limitekre van a szükség. Például a mezőgazdasági derivatívák kevésbé volatilisek, több negyedében, különösen az utóbbi, utolsó évben az volt, és hogyha azt mondjuk, hogy a magas volatilitás egyenlő a szigorúbb limitekkel, akkor ennek néhány nagyon kulcsfontosságú érzékeny árura nézve nagyon ne, nagy hatása lenne. Ezért nem vettük ezt be faktorként a végső standardban, mert nem találtuk statisztikai korrelációt, tehát a volatilitással. Köszönjük a magyarázatokat. Ki kell majd találjuk a megfelelő járásokat, hogy bejelentettem, lesz egy árnyékelődő ülésünk következő napokban e célból is már megkaptak több levelet tőlünk ez ügyben, és kapnak is még majd leveleket azokról a kérdésekről, amelyek nem teljes mértékben kaptak választ. Most pedig Tilman Lüde a bizottság részéről kapszul. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Én is kulcsfontosságú elemekre koncentrálok majd a válaszomban, először is a hálózat témájában. A minőségjavítási teszt megköveteli, hogy növekedjen a szolgáltatási szint, meg a termék skála, amelyet kínálnak az ügyfélnek. Nyilván, hogyha van egy olyan hálózat, amely szélesebb körű szolgáltatási juttat el az ügyfélnek, az minőségi javulást jelent. Második kérdését illetően jelentéstevő úr a telefonhívások megőrzése, felvétele, hogyha instrukció végrehajtásáról van szó, tehát bármilyen megbízás végrehajtást batorkolik, akkor ezt megőrzik. Ha azonban az instrukcióból nem adódik ügylet, akkor a megőrzés a vállalat szabályai szerint történik. Ez más, viszont ez más a telefonhívások esetében, ami a commission sharing megállapodásokat illeti, az egyes tagállami modellek nem annyira széttartóak szerintünk. Az alapkérdés ugyanis az, hogy el kell dönteni, hogy a portfólió menedzser és a broker dönt arról, hogyan fizetik meg a, a mögöttes kutatást, meg a végre, az ügylet végrehajtását. ha a szervezeti követelmény van egy kutatási költségvetés, meg fizetési számla, akkor ezt fenn lehet tartani. gyakorlatban arra van szükség, hogy a belső ellenőrzések, meg garanciák, amelyek a vállalatnál érvényesülnek, frissítésre szorulnak, hogyha van egy kifizetési számla a kutatásra, és erre fizetnek, akkor látható legyen, hogy ki fizetett kinek, és, és az egyes ügyfelekre hogyan osztják fel a kutatási költségeket. Előzetes kutatásaink szerint a, nem a nagy gond az, hogy a tagállamokban olyan nagyon más lenne a ö, ö, megbízási juttatás, inkább a vállalatok külön, között van különbség. Itt kell átláthatóságot biztosítanunk az ügyfelekre rót kutatási költségre. A célpiacok tekintetében valóban egy-két megközelítés van a, a gyártó részéről, kibocsátó is a, a részéről. Fontos, hogy a disztribútor a vonatkozó célpiacra vonatkozóan értékesítsen az ügyfél számára, ám van egy finomabb elemzésre is szükség a célcsoportokra vonatkozóan, azon paraméterek alapján, amelyet a fő kibocsátó határoz meg. A systemic internalizerekre vonatkozóan az 5 milliós küszöböt megvizsgáltuk, itt alapvetően a jogi tanácsadás kérdése ez, hogy a megfelelő alapkérdése ne feltétlenül delegált jogi aktusra kerüljön, ám nagyon sok kereskedés a kevésbé likvid eszközökben, még akkor is, hogyha valaki systemic internalizer nem feltétlenül szabadkereskedelmi átlatotossági szabályok alá esik, különösen akkor nem, ha az SI státusz esetében heten, legalább hetente egy kereskedés történik, és a százezer a napi forgalom. Tehát nagyon sok vállalat, amely az 5 milliós kivételt élvezhetné, kap már kivételt, vagy olyan követelmények alapján, amelyek a likvid, csak a likvid piacokra szorítkoznak, és a likviditási sztenderdek alapján a kötvényekre vonatkozóan. Egy nagyon fontos kérdésre kitérnék röviden, amelyet mi is megvizsgáltunk, az SI beosztás kérdése. Hogyha egy derivatíva osztályt meghatározunk, vajon minden egybe az osztályba eső derivatívra érvényes ez. Szerintünk az RTS 2-ben való átláthatósági keret meghatározás érvényesül, tehát a multiforensic, a cross currency swapokra vonatkozóan nagyon résztes nagyon granulált, úgymond apró szemcséjű meghatározás érvényesül itt, tehát ezek az osztályok meglehetősen jól definiáltak e tekintetben. Még egy szó az RTS 2-ről, mert az árnyék előadó Swinburne asszony említette ezt, úgy gondoljuk, hogy az alapvető lépések valóban az RTS-ben kell legyenek, az, annak egyes szakaszait az RTS-en belül kell megvalósuljanak, ugyanakkor az új RTS és a jelentés közötti kapcsolat megfordult, mert először a jelentés jön, és a jelentés megállapítja, hogy a kötvénypiaci likviditás jó pályán halad, és az általános kereskedési volumenek rendben vannak, akkor a következő RTS-t is javasoljuk. Ez a sorrend tehát, amely a kollégium levelében áll, és szerintünk mi azt javasoljuk, hogy az RTS végső verziója, amelyet ugyanaz a kollégium fogad el, ugyanezt a megközelítést kövesse. A buy side tekintetében a bizottság a biosite, a folyamatosan kapcsolatban volt az eljárás folyamán az RTS meghatározásában. Mi, és a csapatunk, gyakran találkoztunk velük, és nagyon sok adat, amelyet az elemzésünkben, az RTS 2 elemzésében feldolgoztunk, a buyside jött. A melléktevékenységek tekintetében újra hangsúlyozzuk, hogy hiszünk abban, hogy egy kritérium a tőke elosztás, a kereskedési és különösen spekulatív kereskedési és a fő tevékenység között. Úgy gondoljuk, hogy a tőke allokáció nagyon bonyolult tesz, de ahogy az egyes szintben van, és mivel a jogalkotó úgy döntött, hogy a tőke releváns kritériumként érvényesül, meg kell határozzuk, meg kell találjuk a megfelelő tesztelési eljárást, konzultálunk a stakeholderekkel, hogy eljussunk a célhoz, és meg kiválasszuk az ESMA által javasolt opciók közül a megfelelő megoldást. Köszönöm szépen, Lüdesz úr! Ezzel a végére értünk a felszólalók listájának, és hogy a MIFID, ahogy mondtam, következő kedd délután fog a MIFID tárgyalócsoport ülésezni, megvitatják a további lépéseket, és az új RTS-ekkel kapcsolatban és új híreink lesznek már addigra. Köszönöm szépen, Majó úr, az a csapatának is, és Lüde úrnak is. Következik a közös vita a napirendünk 4. és 5. pontjáról, értékpapírosításra és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás európai keretének kialakítására vonatkozó közös szabályok illetve hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelmények. Az javaslatom, hogy Poltánk jelentéstevőnek és az árnyék eladóknak adjuk meg a szót, majd pedig a másik jelentés előadójának, Pablónak, az árnyék előadóknak, és hogyha marad idő, akkor a további felszólalók is kapnak szót, de emlékeztetném mi önöket, hogy nagyon sok felszólalónk van, úgyhogy a nagy problémákra összpontosítsanak, ha lehetséges hiszen 11 óra 15-kor közös meghallgatást tartunk a foglalkoztatási szakbizottsággal, és addig még itt egy kicsit át is kell rendezni a termet, úgyhogy nem húzhatjuk el ezt az eljárást. Most minden késlekedés nélkül meg is adom a szót Poltánknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, hiszen kevés az idő. Hadd kezdjem azzal, hogyha a értékpapírosított termékek piacáról beszélünk, akkor tanulnunk kell a pénzügyi válságból. Ez rendkívül fontos. Azért, hogy értsük, hogy mi történik, és azért is, hogy a közvélemény támogasson bennünket, hogyha egyszer olyan termékeket akarunk visszavezetni a piacra, amelyek toxikussá váltak, de most már nem azok, mert megszabadítottuk őket a toxikusságtól. Konstruktív és kritikus hozzáállásra van szükség a ház részéről, igen. És igen, azt gondolom, hogy az értékpapírosított termékeknek van potenciálja, hogy hozzájáruljanak a reál gazdasághoz, hogy támogassák indirekt és direkt módon a KKV-kat, és hozzájáruljanak a pénzügyi sokszínűséghez hogy Európában ne csak a banki finanszírozásra, hanem tőkepiaci finanszírozásra is hagyatkozhassunk, és az értékpapírosítás elméletben hozzájárulhat a pénzügyi stabilitáshoz is. Az egyedi pénzintézeteket, pénzügyi intézeteket stabilabbá, megbízhatóbbá tudja tenni. De eddig ez elmélet volt, és ezt az elméletet most gyakorlatba kell fordítanunk. A jelentésemben két széles körű célt fogalmazok meg, hogy biztosíthassuk azt, hogy a múltból tanulunk. Az első cél az az, hogy az aszimmetrikus információ és az erkölcsi veszély kettős problémáját kezeljük. Ehhez ragaszkodni kell az átláthatósághoz és ahhoz, hogy az érdekeket pontosan hozzárendeljük az egyes felekhez. Ezért a Data Repository esetében is beszéltünk már erről. Jó lehetőséget ad most ez az új jelentés arra, hogy a nyilvános adatokat például a, hite, a termékek alapját képező ad, hitelekről ebben az adatbázisban tárolni tudjuk. Ez nagyon fontos, de a kockázat, ami az erkölcsi veszélyt illeti, ez is ide tartozik, mert magának az ágazatnak is érdeke, hogy legyen egy hozzáférési pont és egy adatformátum. Ezért egy ilyen egységesített javaslatot terjesztenék elő. Aztán arra is szükség van, hiszen nagyon aggódok attól, hogy a felelősséget elkenjük. Az felelősség legyen annyira világosan meghatározott, amennyire csak lehet. Nagyon fontos világosra tenni, hogy ki felelős igen, a felelősségnek a felügyeleti szervek számára is világosá kell válnia. Látjuk, hogy rengeteg különböző felügyelő szerv, illetékes hatóság, illetékes a felügyeletért, de egy pont után már a rengeteg szervezet között nem tudjuk, hogy ki a végső felelősség, és szerintem vezető szerepet szánhatnánk az eszmának európai szinten ebben. nagyon világos és szigorú szankciókra van szükség, de ha más oldalról a kritériumaink nem világosak, akkor ugyanúgy problémához fogunk kiukadni, úgyhogy a kritériumaink is legyenek nagyon világosak. É, csak úgy, mint ahogy a szankcióink. Ez tehát az egyik cél. A másik cél pedig a pénzügyi stabilitás. Sajnálom, hogy az Európai Bizottság javaslata nem figyel oda eléggé erre a problémára. Ez az egyik oka annak, hogy egy magasabb kockázatmegtartási arányt javasolok, ami nem csak az érdekek kiosztását, meghatározását fogja megakadályozni, hanem azt a ciklust is, amit a korábbiakban láttunk, hogy csak felturbózták a, a piacot annak érdekében, hogy szét lehessen osztani ezeket az eszközöket ezen, ennek a következményének a megvizsgálata, megvizsgálása nagyon fontos tanulságokhoz vezet. Az árnyékbankolás megalak, megakadályozás is nagyon fontos, hiszen csak az intézményi beruházókra azt kell korlátozni az ilyen termékek vásárlásának a lehetőségét, hiszen ezek a felügyeleti szervek hatája alá esnek. Úgyhogy a szintetikus értékpapírosítás bizonyos formáit ki kell zárni. Láttuk ezt a módban is, hogy a CDS termékek, illetve a, a fogadásra való fogadás az mihez vezetett. Az ABCP állítólag biztonságos, ezt mondják az érvek, de mi történik a szponzorokkal, ha rossz idők jönnek? A nap végén, hogyha értékpapírosítási piacot akarunk létrehozni, olyat, ami a reálgazdasághoz megfelelően hozzájárul, és a pénzügyi biztonsághoz is, akkor nagyon fontos, hogy ez a piac ne csak jó időkben működjön, hanem rossz időkben is, akkor is maradjon likvid. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paul, és elnézést kérek, hogy egy kicsit elvettem az idődből. Most pedig a néppárti árnyékelőadónak, ott már Karasznak adom meg a szót. Elnök úr, csak egészen röviden. Köszönöm ezt a nagyon jó vitaanyagot. A legtöbb megjegyzésem pozitív, de még van egy-két pont, ahol nagyon intenzív vitára van szükség. Egyrészt az előadó a dokumentumban is, az anyagban is utalt arra, hogy a transzparencia, az elszámolási kötelezettség kell, hogy a középpontban álljanak. Ez ebben a jelentésben valóban sikerült így, de megfelelő egyensúlyt kell találni a transzparencia és az elszámoltathatóság, illetve a piacok számára a teljesítmények összökérése között, és e- ennek kapcsán több módosító indítványt fogunk benyújtani. A szintetikus értékpapírosítással kapcsolatban is egy jó vita alapot tartalmaz az anyag, hogy 5-ről 20%-ra növeljük a kockázat megtartási arányt, hát erről a jövő következő hetekben intenzív vitát fogunk még folytatni. Másrészt Arról is szó van, hogy le kell vonni a válságból a tanulságokat, voltak olyan értékpapírosítások, amelyek pozitívan támogatták a reálgazdaságot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szabad mindent kidobnunk, ami olyan termékeket, amelyeket létrehoztak, hanem a további építkezés tükrében azért, de azért differenciáltan kell eljárnunk és már örömmel várom a vitát, amire biztos sor fog kerülni a sok módosító indítvány kapcsán. Ezekből majd kompromisszumokat fogunk létrehozni, amik világosan tükrözik majd a parlament álláspontját. Köszönöm szépen, ott már igen, a nagy kérdésekre koncentráljunk. Az ECR képviselőjének adom meg a szót. Elnész engem kért meg, hogy képviseljem őt, és felolvasom, amit ő írt fel, ezek az ő véleményét tükrözik. Hát először is az ECR üdvözli a jelentést, és az érték paparisítás kapcsán az arbitrázs, a szintetikus értékpapírosítás kizárását is üdvözöljük. Viszont az SCS kritériumok kapcsán a vizsgálni kell, hogy mikor történik a reálgazdaság, különösen a KKV-k valós finanszírozása az ilyen része révén. A kockázat megtartási arány kapcsán, ugye erről tartottunk egy meghallgatást is. Az ECR tudja, hogy itt nagyon fontos a prudencia, de a 20%-ra való fel, megnevelése a kockázat megtartási aránynak, ez elég, eh, egé ellentétben megy a nemzetközi eh, kritériumokkal, azért itt további vitákra van szükség. Eh, ezt fontosnak tartjuk. A második kérdés, plusz transzparencia követelmények. Itt az érintett szereplők az új transzparencia kötelezettségek kapcsolatban sok visszajelzést adtak, de nem szabad, hogy túlzottan beavatkozzunk a pénzpiacok működésébe, és azért nem látszik, hogy hogyan tudnak megfelelni az új követelményeknek. Pontos információkra van szükség a tényleges tulajdonosok kapcsolatban is, amit szintén nem könnyű megszerezni. Itt az előadó javaslata az, hogy kelljen közzétenni, nyilvánosságra hozni a tényleges tulajdonost, és ezzel befektetőket lehet bemonzani a piacra. Ami az adattárakat illeti, az értékpapírosítási adattárakat, az egyszerű fenntartásokkal kezeli, létrehozzunk egy ilyen új és valószínűleg nagyon költséges adattárat, máshol, hiszen a befektetők standardizált templéteken keresztül is hozzáférnek ugyanezekhez az adatokhoz. A következő pont a Bázeli Szakbizottság is felülvizsgálja a az értékpapírosítási kereteket, és ez megengedi az újra értékpapírosítást is megfelelő díj ellenében. Erről további vita lesz az árnyék előadókkal. A harmadik országok kérdése kapcsán ugye felmerült, hogy harmadik ország beli befektetők fektethessenek be jóváhagyott alapokon keresztül európai értékpapírokba, és hogyha külföldön történik a kibocsátás, és az STS értesítést kapcsán szerintem koncentrálódna, a, nagyobb lenne a kockázat Európában, hogyha ugyanazokat a szabályokat alkalmaznánk eu kívüli országokra. Persze a due diligence, a kellő gondosság elve és más alapelvek mindenképpen figyelembe kell, hogy figyelembe kell, hogy vegyük ezeket. Köszönöm Péter Jácsák a liberálisok nevében. Well, I, I share in... Köszönöm. Osztom a jelentéstevő néhány gondolatát, például, hogy több átláthatóság kell az ezt a reálgazdaságot kell, hogy szolgálja végső soron. Ez a sarokköve az egész keret szabályozásnak. Ám arra is gondoskodni kell, hogy tényleg a reálgazdaságot finanszírozza, finanszírozza az eszközrendszer. Fontos még a jobb felügyelet. Szükség van arra, hogy világosak értelmezzük az STS kritériumokat, és ezért értek egyet azzal is, hogy az ESMA új szerepet játszik ebben. Osztom aztán a harmadik felek tanúsítványait, vonatkozó a kibocsátó terhelő felelősség fenntartását, ám a harmadik felet nek megengedhetjük, hogy tanácsal szolgáljon a kibocsátó felé ez ügyben. Ám vannak bizonyos aggályom a jelentés kapcsán olyan ügyekben, ahol szerintem túl messzire megy, és a rendszert től elriasztja a befektetőket, meg a kibocsátókat, különösen a kockázat visszatartás vagy fenntartás ügyében. A 20% attól tartok nem működik. Hiszen ráadásul minden értékpapírosításra vonatkozna az javaslat szerint, nem csak az SDS-re. Szerintem ez a, a források diversifikálásának célja ellenhat, a bankok 20%-a, bank eh, mérleg 20%-a, ha meghatározásra kerül, a kibocsátók számára ez nem volna vonzó már, és még ennél is fontosabb a felhasználók, a, a, a ügyfelek számára sem. 5% a globális norma, és szerintem ehhez kéne ragaszkodnunk, hogyha egy versenyképes európai szekuritációs piacot akarunk létrehozni. Ezért az 5% kockázat visszatartás kéne, hogy a döntésünk legyen. A harmadik országbeli kibocsátók ügyében szerintem nem kéne automatikusan kizárni őket, meg kell találjuk a módját, hogy ezt ne tegyük. Az, az depozitori tekintetében támogatjuk a nagyobb átláthatóságot, és nem ellenezzük az erre törekvő intézkedéseket, ám meg kell vizsgáljuk résztesebben, a költség és működőképességi hatásait, hatásait az STS keretnek. A többi javaslatot illetően a kibocsátó költségei növekednének, a kockázatfenntartás, a, a jelentés tételi kötelezettség, mindezek a kibocsátók számára nem, nem tennék vonzóvá az SZDSZ keretet. A végén azonban néhány pozitív elemet is felsorolnék a e kerettel kapcsolatban, mert vannak ilyenek és a tangjelentésben, ám továbbra is vannak olyan elemek, amelyek veszélyeztethetik az egész keret életképességét, hiszen elriasztják tőle a kibocsátókat az SZTS, tehát egyfajta akadály lehet. Ezeket le kell dolgozzuk, és akkor az SZTS sikeres lehet. Köszönöm Péter a GUE nevében, nem látok, nem látom Viegas urat, Fábio, te beszélsz helyette? Fábio Demázio, parancsolj! elnézést. Árnyék eladónk nevében nem tudott eljönni. Köszönjük a jelentős javaslatát. Általánosabb megjegyzéssel kezdeném. A frakcióm megetősen bírálóan értékeli az egész SZDSZ keretet, ez nyilván nem, lenő, nem lepi meg önöket. Nem véletlenül hogy a szekularizációt a, a, a pénzügyi piacok krekének vagy kokainjának nevezte, nem véletlenül tette ezt, a pénzügyi kábítószerekkel vigyázni kell. Azért hangsúlyoznám azt is, hogy az Európai Bizottság javaslata nem teljesíti az általa kijelölt célt sem, hiszen az az volt, hogy a KKV-k felé való ö, hitelezést könnyítsük. A meghatározó ö, irodalom szerint, például az LKB e vizsgálata szerint a fő problémája a KKV-knak nem a finanszírozáshoz való hozzáférés, hanem a kereslet hiánya. A jelentéstevő is utalt erre a tényre saját jelentésében, hogy nagyon kevéssé valószínű, hogy ez majd megoldja a KKV-k finanszírozásának problémáját. Mi úgy gondoljuk, hogy a KKV-k a jól tőkésített bankoktól függenek, és az erős piaci kereslettől a kkv finanszírozása mindig csak egyfajta mellék célja volt a szekuritációnak, és szerintünk ezt nem teljesíti. Ugyanakkor a, a 5-ről 20%-os emelése a kockázat visszatartásnak üdvözlendő, a 45-ös pont a feltétel, a kivételek azonban aggályosak. A befek, szerintünk a befek szempontjából nem volna jó, hogyha a bankok mazsolázhatnának, és a kockázattól kibújhatnának, ezért a vertikális szeletben is vizsgálódnék, nem csak a horizontális ö, szeletben. Ö, úgy gondoljuk, hogy még az granulált adatok is kevéssé átláthatóak a nem tapasztalt befektetők számára, akik továbbra is a külső rating osztályozásra támaszkodnak döntéseinkben. Erre vonatkozóan nagyon instruktív javaslatokat hallottunk a bizottság részéről, a jelentéstevő kérik, hogy szívleljen meg ezt. Aztán a RESZ akkreditáció tiltása ügyében beszéltem már a, a trenching vertikális szeletelésének kérdéséről a bankok körében. Szerintünk a szintetikus szekretációra vonatkozó címkézést meg kéne szüntetni. Egyáltalán nem egyszerűsíti vagy standardizálja a rendszert az a megoldás, amelyet a bizottság javasol. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fábio. Nem látom a zöldeknél, talán Sven fog hozzászólni. Igen, elnök úr, elnézést kér Molly, de az utolsó pillanatig kampányol, hogy biztosítsa, hogy az Egyesült Királyság az EU tagja maradjon, ezért jó kifogással van távol. El fogom olvasni most a nyilatkozatát. Általánosságban az óvatosságra intést üdvözöljük, az STS értékpapírosítással kapcsolatban. Ki fog az értékpapírosítás újra bevezetésének az a nyertese lenni, ezen el kell gondolkodni, meg azon is, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni a ö, válságból. Azt gondoljuk, hogy az igazi kedvezményezettjei, ez előzetes új értékpapírosításnak a pénzügyi közvetítők, akik több tevékenységre kapnak lehetőséget a valódi reál gazdaságban történő eseményektől függetlenül, és rendkívüli monetáris politikákra ad ez lehetőséget. Sok módosító van a jelentéstervezetben, ami úgy gondoljuk, hogy azt mutatja, hogy a néppárt tovább megy, mint az Európai Bizottság és Tanács, amikor a gazdaság valódi igényeire akarja szabni a pénzügyi rendszert, és nyomást akar gyakorolni a bankokra, kicsi, de fontos módosításokat eszközöl az elmúlt évek szabályhoz képest. A 20%-os kockázat visszatartást támogatjuk, a bizottság és tanács 5%-a helyett a 4.1-es cikkben, valamint az újraértékpapírosítást az 5 per B cikkben is üdvözöljük, és a limitációt is, ami az alapot képező hitelek típusát illeti az új 8.9-es bekezdést is üdvözöljük, ami bizonyos szintetikus akad kizár az STS minősítés alól. Nem csak az értékpapírosítás maga fontos az 5.1-es cikkben, hanem a, az is, hogy a szabályozott entitásokra és intézményi beruházókra korlátozza az STS értékpapírok vásárlóinak a körét. Az nagyon fontos, hogy az STS kritériumokat be is tartsák. A 3.1.a cikkben az ESMA jelentésre hivatkozik a jelentéstevő, és visszatérve az eredeti pontunkra, hogy ez a rendelet reálgazdaságot kell, hogy tükrözze. Annak is örültünk, hogy azt láttuk a 10.3-as cikkben, hogy egy új bekezdés szerepel, ami a reál gazdaságra, környezetre és társadalomra való hatásokról szóló jelentéstételt tesz kötelezővé. De vannak fenntartásaink, remélem ezeket majd alaposan meg fogjuk vitatni a jelentéstevővel. Az egyik legfontosabb az ön öm, tanúsítás fenntartása a 14. cikkben nem kéri azt a felektől, hogy szerződésben biztosítsák az érvényességét mindennek, és a harmadik felekre bízzák azt, hogy eldöntsék azt, hogy estése valami vagy nem. Egy nyilvánosan felhatározott hatóságra van szükség valamilyen ponton szerintünk, és legalább ö, tűzszúrásszerű ellenőrzéseket kell végezni, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelnek-e a kritériumoknak az STS értékpapírosítások. És a, a szankciók pedig eretentő hatásúak kell, hogy legyenek. Amíg az eladók és a vásárlók valamit hajlandóak STS-nek minősíteni mindkét fél részéről, addig rendben van a dolog. Azonban aggaszt minket az, hogy jelentés szülessen az arról, hogy bizonyos szintetikus értékpapírosítási termékek is bekerülhessenek az STS címke alá. 9 per 3 pont B cikk. A szintetikus értékpapírosítás esetében nagyon nehéz határvonalakat meghúzni. Fontos különbségtételeket, különbséget tenni a bonafide és a nem átruházható kockázat között és más szintetikus típusok között. Van még néhány pont, amit szeretnénk, hogyha bekerülne jelentésbe. Az egyik, például a seasoning. A seasoninger ki lehet egészíteni a kockázat visszatartást. A kockázat visszatartás az azt jelenti, hogy egy bizonyos kockázat mennyiséget a kibocsátó megtart. És most látom, hogy az elnök úr már integet, úgyhogy rövidre fogom. A többi pontot majd a módosítóinkban fogjuk tehát felvetni. Csak annyit szeretnék még hozzátenni végezetül, hogy az, hogy az 5%-os érdek nem csak, vagy visszatartás nem csak az STS címkéhez, hanem az egész értékpapírosítási eh, piacra érvényes kéne, hogy legyen. Mi ezt más értékpapírosítási termékek esetében is javasolni fogjuk tehát. Köszönöm szépen, Sven. Most pedig az RDD árnyék előadó kapsz. Grazie anche il relatore per... Eh, köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak is, hogy kidolgozta ezt a jelentést. Több ponton figyelembe vette azokat a problémákat is, melyeket a legtöbb frakció és a civil társadalom is felvetett. Az én frakcióm álláspontja továbbra is rendkívül kritikus az egész javaslattal kapcsolatban, és ennek egy fő oka van. Alapvetően olyan javaslatról beszélünk, amely semmiképpen nem tudja megoldani a problémákat, azokat a problémákat, amelyel jelenleg küzdenek a kis és középvállalatok. Az LKB statisztikáiból mindez teljesen világosan kiderül. A KKV-k számára a fő probléma nem a finanszírozáshoz, hitelhez vagy likviditáshoz való hozzáférés, mert abból elég van a rendszerben az LKB monetáris politikája miatt. A probléma az, hogy nincs elég kereslet az ő termékekben termékeikre vagy szolgáltatásaikra. És ez a javaslat ebből a szempontból semmit nem változtatna a KKV-k helyzeten. Az időjében egyetlen előnye a javaslatnak talán az lehet, hogy a, nagy, a bankok nagy mérleg problémáit próbálja megkezelni. Itt talán létrejöhet egy új piaca a bankok számára. De a kérdés az, hogy milyen árat fizetünk ezért. Az ára magasabb kockázat eh, lenne. És hogyha ebbe az irányba akarnánk menni, ez mindenképpen káros eh, lenne. A befektető kapcsán itt sok szó esik intézményi befektetőkről a jelentésben. Ezek olyan befektetők, amelyek már egyébként is szorosan összefonódnak az egész bankrendszerrel. A repo tranzakciók, a repo piacok kapcsán különösen így van ez. Ezzel a javaslattal tovább erősítjük a rendszer kockázatokat és a bankrendszeren belüli összefonódásokat, ez pedig növeli az instabilitást az egész pénzügyi rendszerben. Egy további hiba, az, hogy olyan elemeket vesznek figyelembe, talán átvesznek más rendszerekből, ahol ezek működnek, de itt nem feltétlenül, az Európai Unióban nem feltétlenül működnek ugyanúgy az értékpapírosítás más pályát járt be Európában, mint az Egyesült Államokban, és általában is más itt Európában a tőkepiacok szerepe. Európában van ugyan egy nagyon nagy piac, a fedezett kötvények piac, ami hasonlítható az USA piacához, de én úgy gondolom, hogy eh, a, ezt a piacot az STS nem tudja eh, helyettesíteni, eh, hiszen ezt jelenleg is a befektetők nagy előszeretettel használják, vagy jelen vannak ezen a piacon. Ami pedig ennek a javaslatnak a hatékonytalanságát vagy hatékonyságát illeti. Itt mindenképpen a költség-haszon arányt kell elsősorban megvizsgálni. Az Estérsek kapcsolatban egy sokkal transzparensebb és erőteljesebb javaslatra van szükség, ami az információval kapcsolatos aszimetriákat kiegyenlíti. Ha ez egy ilyen javaslat megszületne, akkor tudnánk igazából előre lépni, akkor tudnánk megteremteni egy valóban működőképes keretet az ilyen pénzpiaci termékek, pénzügyi termékek számára. De úgy gondolom, hogy egy ilyen piac, végső soron a bankok és a piaci szereplők számára érdektelen lenne, mert az információ rendelkezésre bozsátásával magas költségek járnának együtt. Az egész túl bonyolult lenne az ilyen piaci szereplők számára, és ezért ez semmiképpen nem lehetne vonzó az ilyen szereplők számára. Tényleg sajnálatos, hogy a frakciók ilyen sok erőfeszítést tettek, a, erről az előadó is beszélt, nagyra értékeljük, amit az előadó elvégzett, ezt a munkát, különbözőképpen a, különösképpen a risk retention, a 20% az előadó pozíciója nagyon hasznos, legalábbis ezt hasznosnak tartjuk, és az utolsó pont, a, ez a szintetikus eljárás, mi is azt szeretnénk, hogyha így működne ez az STS-ek esetében, mert a derivatív termékek felhasználása nem felelt meg az egyszerű Simple Transparent Standardized securitization-nek. Köszönöm szépen Márko Zenninak. nem látom a többieket, úgy látom nincs több kérdés, majd a következő pontra fogunk rátérni, és majd akkor lesz a záró összefoglaló, hogyha a többieknek is meg tudtam adni a szót. Most először Pablo következik az összefoglalásra. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Elnök úr, az Európai Unió mindenképpen e, előrébb kell, hogy lépjen a valódi tőkepiaci unió felé, azt hiszem ebben egyetértünk valamennyien, és a tőke szabad mozgása pontosan az, ami az egyik Európai Uniós alapszabadság megtestesülése, és itt több tényező is működik, amely lehetővé teszi, hogy a piacok integráltabbak és nyitottabbak legyenek, de ugyanakkor versenyképesebben is működjenek és hatékonyabban működjenek, ez azt hiszem mindenkinek csak az előnyére válhatnak, de különösen igaz ez a kis és középvállalkozásokra, amelyek um, nagy hasznot húzhatnak a piacok jó működéséből. Több kolléga kifejezte az aggájait, és uh, én készen állok arra, hogy megoldásokat keressünk ennek a jelentésnek a keretében a felmerült aggályokra. Sokan elmondták, hogy aggódnak, hogy a KKV-k hogyan tudnak majd működni az egységes uh, tőkepiacon kollégám, aki az értékpapírosítási jelentés előadója, azt mondta, hogy a válságból le kell vonni a tanulságokat, és együtt kell, hogy ebből tanuljunk. Ezzel egyetértek, de ugye a pénzügyi válság 2007 és 2008-as kirobbanása óta azért sok minden változott, és az értékpapírosítás azóta tulajdonképpen finanszírozási formaként elég jól működik, tehát lehet vele tőkét generálni. A gazdasági válság az elmúlt években tulajdonképpen megmutatta, hogy ez a fajta termék jól működik, relatíve jól működik. Egy ilyen fajta termék egyébként megadott hírnévvel bír, úgymond negatív hírnévvel, egy picit megbélyegzett, és hát az az igazság, hogy a hírneve tovább sérült azért, mert néhány piaci szereplő felelőtlenül tevékenykedett a világon másútt is, konkrétan az Egyesült Államokban, az amerikai Egyesült Államokban. Poltánk beszélt a stabilizációról is, a pénzügyi stabilizációról a tőke esetében, ezt sosem szabad elfelejtenünk, az igaz, tehát nem engedhetjük meg azt, hogy egy ugyanolyan helyzet alakuljon ki, mint a múltban. Tehát a pénzügyi volatilitás nem sodorhatja veszélybe a társadalmainkat. Azt hiszem, ez mindenki, ezzel mindenki egyetért, és mind a két jelentésben megtapasztalható ez, meg található ez, mint cél. De az Európai Unión belül a fenntartható növekedést valahogy újra meg kellene teremteni. A pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés két olyan tényező, amely mindkettő fontos, amelyeket meg kell, hogy teremtsünk, és a finanszírozási forrásokat pedig diversifikálni kell. Én eh, nekem nincs kétségem a felől, hogy a tőkepiaci unió, amit megpróbálunk most eh, megteremteni, több lehetőséget fog majd ajánlani a befektetőknek, és közvetlenebb kapcsolat lesz a befektetők és a valós gazdaság, a reál gazdaság között. Azt hiszem ösztönöznünk kell egy olyan pénzügyi rendszer létrejöttét, amely erősebb, robosztusabb, és jobban ellenáll a sokoknak a jövőben. Ez pedig azt jelenti, hogy a pénzügyi integrációra kell összpontosítsunk, valamint a versenyképesség növelésére. Afelől sincsenek kétségeim, hogyha megteremtjük az egységes európai értékpapírosítási rendszert, ami jó minőségű, az mindenképpen hozzá fog járulni a fent említett célok eléréséhez biztos, hogy nagyobb lendületet vesz majd a tőkepiaci unió, a pénzpiacok is nagyobb lendületet vesznek az Európai Unióban ennek az eredményeképpen. Ahogy említettem, a finanszírozási forrásokat is diverzifikálnunk kell, és ezt a tőkét érdemes mozgósítani, mert rengeteg tőke van most elfekvőben, amelyet nem mozgósítanak. A, különösképpen a kis és középvállalkozásoknak van arra szüksége, hogy hozzá tudjanak férni ezekhez a finanszírozási forrásokhoz, de a háztartásoknak is, ők is profitálhatnának abból, hogy könnyebben férnek hozzá a finanszírozáshoz. A jelentés tervezet, amelyet elkészítettem, több javaslatot is tesz. Az egyik javaslat, amit ö, megtettem, az tulajdonképpen a megközelítések hierarchiájában egy változtatás, és hogyha ez a jogalkotási csomag elfogadásra kerül, csak akkor lesz sikeres, hogyha e, ez is működni fog. A tanács és a bizottság e, dokumentuma is komoly mérföldkövet jelent, e, fontos feltételek teremtődnek meg az Európai Unión belül. Nagyon fontos az, hogy tisztességesen határozzuk meg a hitelhez való hozzájutás feltételeit, de azt hiszem, hogy a, ezt a külső um, hitelbírálati megközelítést, hogyha eltávolítjuk a képből, talán egy kicsit harmonizáltabb keretek közé tudunk kerülni, amely egyébként kompatibilisebb az amerikai rendszerrel. És ezt támogatja az Európai Központi Bank is egyébként. Ami a tőkepiaci uniót illeti, nem hiszem, hogy csak és kizárólag a nagyméretű társaságokra kell, hogy összpontosítson. Sőt, inkább az ellenkezője. Garantálnunk kell azt, hogy főképpen ennek a rendszernek a kedvezményezettjei a kis és középvállalkozások, mert ők járulnak a leginkább hozzá a munkahelyteremtéshez. Tehát itt arról van szó, hogy a kis és középvállalkozásokat erősítsük meg, biztosítsunk számunkra, számukra több lehetőséget is a finanszírozáshoz való hozzájutáshoz. Ez elengedhetetlen nem hagyhatjuk, hogy egészen úgy, ahogy ideig történt, ők a kisebb összegű hitelektől függjenek, a helyi bankok által nyújtott kis összegű hitelektől. Kell, hogy legyenek más opciók, más lehetőségek. Nekünk is érdemes feltárni ezeket, megvizsgálhatnánk például a tőkebefektetési lehetőségeket, nem csak az EU-ból, hanem más országokból is, és biztos vagyok benne, hogy e tekintetben a tőkepiaci unió fantasztikus lehetőséget képvisel, és itt megint csak a KKV-kra gondolok. Tehát ebben a kontextusban azt hiszem mindenfajta javaslat, amelyet a kollégák tesznek, üdvözlendő. Én kíváncsian várom ezeket a javaslatokat, nyitott vagyok. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm Pablónak, és következnek az árnyék előadók. Először a szocialisták képviseletében Huenos Fernández következik. Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát az az igazság, hogy itt két jelentést vizsgálunk. Nagyon világos és határozott hatása lesz mindezeknek az európai gazdaságra. De ez attól is függ, hogy az LKB monetáris politikája hogyan kerül végrehajtásra, és milyen tranzíciós mechanizmusokat tudnak alkalmazni, és hogy a megtöbbszöröző hatást a bankok el tudják -e érni. Köszönöm szépen Pablónak a jelentését. Néhány pontot szeretnék meglobogtatni itt most önök előtt, amit mi fontosnak tartunk ebben a csomagban. És hát biztos vagyok benne, hogy van pár pont, ahol más a jövőképünk. Szava jelentésével kapcsolatban szeretném világosá tenni, hogy a tőkekövetelmények bármilyen felülvizsgálata, ami számunkra elfogadható, az STS értékpapírosítás esetében közvetlenül kapcsolva kell, hogy legyen Poltang jelentésének a tárgyalásával. Hajlandóak vagyunk tárgyalni a tőkekövetelményekről, arról, hogy mik legyenek ezek ahhoz, hogy egyszerűbb, átláthatóbb és egységesített értékpapírosítási rendszert lássunk, de az ilyen értékpapírosítási rendszer eredményessége nagyban fog függeni attól, hogy Poltán jelentésének mi lesz a végleges változata. Ha javítani akarjuk a standardokat és az elvárásokat, akkor tehát mi ezt csak Poltán jelentésével összekapcsolva tudjuk elképzelni. A két jelentés tárgyalásának az eredménye tehát függ egymástól. ekkor tudjuk majd meghatározni, hogy az esélyes rendszerben milyen tőkekövetelményekre lesz szükség. A hitelminősítő intézetek nem szabad, hogy visszakerüljenek ebbe a rendeletbe. Ezt megtanulhattuk az elmúlt válságból. El kell kerülnünk azt a helyzetet, amelyben a hitelminősítők osztályozása, minősítése, a belső minősítési rendszerrel esetleg nem kerül összhangba. Úgyhogy az STS szabályozással kapcsolatban szerintünk nem lenne helyes a rétingcégek visszahozatalába a jogszabályba. A jelentéstevő elképzelése ezzel kapcsolatban az, hogy alternatív rendszereket kell ö, meghatározni arra, hogy a tőkekövetelményt vizsgálják, és ez eléggé biztonságosá teszi a rendszert. Sőt, ezzel egyetértünk, és növelni is szeretnénk a szerepüket. De nem értünk egyet a jelentéstevő azon javaslatával, hogy csökkentsük a 95 százalék csökkentsük 95 százalékra a belső rating arányát. Ehhez rendkívül pontosan meg kell határozni azt, hogy milyen kritériumok alapján tudja a minősítő testület kiadni a tanúsítványát. Polteng elmagyarázta az előző jelentésben, hogy miről is van szó, de ha megnézzük az Európai Bizottság javaslatát, az lehetővé teszi azt, hogy liberálisabb tőkekövetelmény elveket használjanak szintetikus értékpapírosítási modellek esetében. Akkor, amikor a termék kezdeményezője azt gondolja, hogy az a legjobb megoldás. De itt természetesen intézményi befektetési termékekről van szó. És mi szeretnénk, hogyha a szintetikus termékek esetében is szigorúbb lenne a szabályozás. Különösen szeretnénk azt, hogy ezt a kezdeményező viselje. A szintetikus értékpapírosítási modellek esetében a tőkekövetelmények már a számunkra elfogadható határon vannak most is. Ezért jobban szeretnénk a Poltán jelentésben megfogalmazott megközelítést alkalmazni, mint a bizottság megközelítését, és az értékpapírosítási termékek tekintetében el tudjuk fogadni a tőkekövetelményeket, de akkor, hogyha ezzel segítjük a KKV-kat. És a csökkentett követelmények az ABS eszközvezető értékpapírok esetében a kis és középvállalkozások számára ez jó megközelítés lenne, tudnánk ezzel segíteni a KKV-kon. Mindazonáltal a követelményeket ne csak egész egyszerűen enyhítsük, hanem biztosítsuk azt, hogy a kérdéses termékek tényleg a KKV-k segítésé céljából jöttek létre, és nem szélesebb kontextusban ért értékesíthető. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy az elnök most az időt is szem előtt tartva az ECR árnyék előadójának Szeret Kamának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Most saját magam nevében beszélek, de hát nyilván azért a e, frakció gondolkodását is képviselem. Köszönjük Pablónak ezt a munkát nagyon fontos felvetéseket tesz a jelentésében. Először is a rangsor módszer. Értjük itt a logikát, amit az előadó alkalmaz, és hogy ennek milyen hatása van a modellekre. Ez javítja az egyszerűséget. De tekintettel a, a dolog tárgyra, tárgyára azért kérdéses, hogy az egyszerűsítéssel, amikor ilyen komplex termékekről van szó, meddigre jutunk. Az ECR tulajdonképpen szimpatizál az SND előadó által követett irány, irányvonallal, amiért a hitelminősítők szerepére vonatkozik. De azért agályok is felmerülnek. Például tudom, hogy az autóipar már bejelentette, hogy még ezzel a módszerrel is megszenvednék azt, hogyha a külső módszert nem tudnák alkalmazni. Tehát tárgyalva, egyeztetve az autóiparral meg kell vizsgálnunk, hogy ezt a, a belső módszer, ez tényleg hasznos-e, ez nem növeli-e olyan mértékben a költségeket, hogy ez ellehetetleníti a, a, ezeknek a piaci szereplőknek az életét. Az előadó javasolja, hogy az több intézet alkalmazza az ARB módszert, a közelítő adatokat, és az EU és az USA befektetők eltérő módszereit közelítse egymáshoz. De itt olyan módszerről van szó, ami korábban nem volt megengedett Európában, ezért még sok mindent nagyobb egyértelműségre van szükség, hogy pontosan tudjuk, miről is van szó, és milyen mértékben lehet majd ezt a módszert alkalmazni. A standardizált módszer kiigaz, kiigazításával kapcsolatban itt egy új cikk szól az illetékes hatóság szerepéről a különösen komplex vagy kockázatos értékpapírokkal kapcsolatban. Ugye mit is jelent az STS, egyszerű, stand, egy, átlátható és egységesített tehát ez azt jelenti, hogy nem engedjük meg, hogy itt a vállalatok visszaéljenek esetleg a e, pozíciójukkal. Mindenképpen azért maradnak még a piacon majd komplex és nem STS termékek is, és hosszabb távon ezekre is gondolni kell. E, Tangur és Pablo e, ezzel is foglalkoznak majd, amikor hosszú távú kitekintést adnak, tehát egyrészt az STS, másrészt pedig ott lesznek még a nagyon komplex nem STS termékek is a piacon. Köszönöm szépen, Said! A liberálisok képviseletében Margit Tájerer, az előadó, árnyék előadó. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Sok minden elhangzott már. Pablo Szalvának én is szeretném megköszönni a jelentését a TANG jelentés kapcsán Péter Jeszek is aggájainak adott hangot, miszerint az értékpaparisítási csomaggal kapcsolatban azért aggályos az, hogy esetleg a fürdővízzel a gyereket is kiöntjük az értékpapírosítás különösen az USA-ban, a, különösen a pénzügyi válság kapcsán bírta nagyon nagy jelentőséggel. De azért látjuk, hogy Európában más a helyzet, differenciáltabb a kép. Itt nem volt minden papír ilyen kritikus, hanem volt egy sor értékpapírosítási termék, amelyek nem voltak problematikusak, tűrték, jól tűrték a válságot, és pontosan onnan kell kiindulni, hogy mi az értékpapírosításnak az alapja. Itt fontos, hogy a kockázati súlyozást nem feltétlenül egy olyan intézkedés legyen, amely az európai értékpapírosítás lévén, értékpapírosítást új élettel akarja megtölteni az európai piacokon. Elhangzott az is, hogy azok a szereplők, akik eh, nap mint nap eh, érintettek ilyen ügyletekkel, elég kritikusan állnak eh, hozzá a javaslatokhoz, és itt már néhány módosító indítványt mi is be fogunk nyújtani ez ügyben. Nem szabad, hogy nagy különbség legyen a cover bonds és az asset-backed securities között Másrészt felvetődik ez a kérdés, hogy a eh, Pablo Salva által javasolt eh, módosítása a eh, bizottsági rangsornak az IRBA és az SPS között, hogy ez valami megoldja a problémát. A hitelminősítők ki, hagyni az értékpapírisátásból. Nos, kételkedünk abban, hogy ez jó lépés lenne, mert ez az asset-back commercial paper negatív hatással lenne. Az ESMA sem vázolt fel erre megoldást. Mi azt szeretnénk, hogy az asset-back commercial paperek a jövőben is forgalmazhatók legyenek, hiszen Európában a reál gazdaság nagyon nagy mértékben függ ezektől. Itt eh, például autóügyletek értékpapírosításáról van szó, vagy gép, eh, leasing eh, programokról. Ez nem csak a KKV-k, hanem a nagy vállalatokat is nagyon nagy mértékben érintené, hogyha az ilyen típusú értékpapírosításon keresztüli finanszírozás megszűnne, eznek nagyon negatív hatása lenne. Tehát az asset commercial paperben mi nem látunk igazán nagy kockázatokat, és viszont a, itt megvannak a reálgazdaságbeli eh, biztosítékok, és a pénzügyi válság során sem utalt, eh, okoztak ezek a papírok problémákat. Ezeket a kérdéseket elemezni kell, meg kell néznünk, hogy az itt javasolt szabályozásban hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy az asset-backed eh, commercial paperek eh, eh, valahogy itt veszélybe kerüljenek. És az internal assessment approach-ot is szeretnénk a jövőben is használni. Tehát ilyen értelemben fogunk majd benyújtani módosító indítványokat, Eh, az, hogy újra életet leheljünk az értékpapírisítási piacba, és egy viszonylag egyszerű szabályozást hozzunk létre, az ALDE ezt a megközelítést határozottan támogatja. Köszönöm szépen, Michael. Most a GUE következik. Igen, ön helyettesít mindenkit. Most Rineo eh, Karári helyett ismét eh, Fabio de Mázét halljuk, hallgatjuk. Köszönöm Pablo Szálvának a javaslatot. Már elmondtam, hogy mi az általános véleményünk eh, az értékpapírosításról, ellentétben azzal, amit Pablo elmondott, mi nem látjuk igazán bizonyítottnak azt, hogy ez a finanszírozási technika nagyon szorosan kapcsolódik a KKV-k finanszírozásához. Ugye hivatkoztunk itt eh, az LKV különböző anyagaira, és eh, ahogy a Michael is elmondta, eh, nem, ugyanazokat a, nem láttuk ugyanazokat a problémákat Európában, eh, mint az USA-ban. Amikor kitört a válság az USA-ban, néhány piacon, így például Franciaországban liberalizálták az ilyen típusú tevékenységek jogi kereteit. És ha vártunk volna még egy-két évet, akkor viszont lehet, hogy ugyanazok a bajok itt is Európában is megjelentek volna. Én gondolom, hogy ennek a javaslatnak az igazi célja az, hogy a bankok megszabaduljanak a rossz eszközöktől. Nyilvánvaló ezektől meg kell szabadulniuk, csak a kérdés az, hogy hogyan. És nem akarjuk, hogy ezeket a mérgezett eszközöket áthárítsák a társadalom más elem részeire, szereplőire. Továbbá úgy gondoljuk, hogy az előadó elég negatív döntést hozott, amikor módosítja a bizottság javaslatát olyan módon, illetve illetve bocsánat, tehát támogatja a bizottság az a javaslatát, hogy a standardizált módszerrel szemben a, a belső értékelési módszert részesíti előnyben, pedig ennek fennáll a veszély, hogy ugyanazt az eszközt akkor többféleképpen fogják értékelni. A minimum követelmények csökkentésére tett javaslat is talán bírálható. Ez a 95 százalék helyett itt a raportőr 80 százalékra való csökkentést javasol. És végül az STS értékesítéssel kapcsolatban itt 10%-ot javasol az előadó, szerintünk ennek a, e, sokkal magasabban kellene lennie, de hát erről még sok vita lesz. Köszönöm szépen. A zöldek részéről úgy látom nincs itt senki. Sven, Malit nem akarod most helyettesíteni. Jó, akkor Márkó Vallinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon gyors leszek. Először általános megjegyzéseket és politikai megjegyzéseket teszek, mert mi frakcióként nagyon kritikusak vagyunk, ahogy a kollégám már elmondta, az értékpapírosítással kapcsolatban, a bizottság javaslatával kapcsolatban is kritikusak vagyunk, és az előadó javaslatával kapcsolatban is kritikusak vagyunk. Szerintünk a kis és középvállalkozásokat ez nem segíti, hanem éppen ellenkezőleg nőnek a kockázatok, nő a rendszerkockázat, és nő az ingatlan buborékok kialakulásának kockázata is, és eléggé kevési átlátható módon fognak ezek a műveletek lebonyolódni. A reálgazdaság támogatásával kapcsolatban is vannak itt magájaink Ezek a kockázatok ugyanis megjelennek. Szerintünk az lenne jobb, hogyha a politika a rendszerkockázatok megszüntetésével foglalkozna inkább. És a rendszert egy kicsit megerősíteni, tökéletesíteni kellene. Ez egy nagyon konkrét, nagyon eh, fontos munka, hogy a bank tevékenységeket eh, szeparálják a kereslet igénybe, keresletet is monitorozva kellene lépni. Úgy tűnik, hogy egy kicsit tabuk, tabu ez a téma, amiről mi beszélünk. Azokat a javaslatokat, amelyeket most megtesznek, vagy megtettek, szerintem nem fognak gyümölcsöket hozni, csak a pénzintézeteknek, nem pedig a kis és középvállalkozóknak. Pablo jelentésével kapcsolatban a következő kritikákat tesszük. Egyrészt a, a prudenciális követelmények gyengültek, a jelentésben, tehát erről el kellene gondolkozni, és aztán pedig az interest rate swap és egyéb swapok, tehát egyéb derivatívák esetében nincs kapcsolata a gazdasággal, tehát próbáljuk meg először megérteni azt, hogy a pénzügyi szereplők túlságosan, a, túlságosan szabadjára engedjük a pénzügyi szereplőket, akkor ez valóban hasznos a reálgazdaságnak, vagy inkább csak fölkockázatokat teremt és utána pedig ugye, hogy a termékeket úgy lehet elkészíteni, összerakni, ahogy az tetszik. Én értem egyébként a külső hitelminősítőkkel kapcsolatos problémát, és nyilván ezeket a minősítéseket is oda kell figyelni arra, hogy ki adja ki, és az hogyan működik. Mert hogyha én egy banknak megadom mondjuk azt a lehetőséget, hogy a saját termékét minősítse, akkor nyilván ez eléggé átláthatatlan és nem működik az egész, hiszen a bank a saját termékét nem fogja rosszul minősíteni. Tehát itt is meg kell figyelni nagyon alaposan, hogy milyen eszközöket használunk annak érdekében, hogy elkerüljük a, a rendszer kockázatokat. A trenching ugye az, hogy egy termékbe bepakolunk különböző kockázatú részeket. Hát gyakorlatilag már eleve nagyon komplex és nem átlátható termékek jönnek létre az egyszerű szerkezetű, átlátható, érthető termékek helyett. Ezzel mi nem vagyunk összhangban, ezt mi nem értjük. Van egy ilyen javaslat, ami gyakorlatilag most egy nem standard, hanem átláthatatlan, elfogadhatatlan komplex javaslat. Ez ellen vagyunk, de nyitottak vagyunk a párbeszédre, hogyha valaki fogadja a mi érveinket. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, hogy mások nem kértek szót. Nem, még valaki kért szót, mondja az elnök. Akkor még lehetőséget biztosítok, és utána pedig lezárjuk a hozzászólók listáját. Néna Gil következik, utána úgy látom Paul is szót kért, és aztán pedig Pablo. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni Polnak a jelentés tervezetéhez, mondja Néna Gil, mert ez egy ambiciózus jelentés, és a helyes egyensúlyt teremti meg az értékpapírosítási termékek újjáélesztése, amelyek ugye a rágazdaságot erősíthetik, között, illetve akközött, hogy meglegyen a pénzügyi stabilitás és az ehhez szükséges garanciák meglegyenek. Így a az aszimetriákkal majd el lehet bánni. Ami a legfontosabb az, hogy nem akarunk nyilván visszatérni a múltba, tehát inkább tanulni szeretnénk a múltban elkövetett hibákból. Ehhez elengedhetetlen, hogy jobban értsük a helyzetet, mely eszközöket értékpapírosítják, milyen ezeknek a kockázati profilja, és kihez kerülnek ezek az eszközök, és azt is tudnunk kell, hogy kik azok, akik befektetnek ezekbe a termékekbe egészen idáig ez az információ nem igazán volt világos. Egy kicsit úgy mondhatnám, hogy fekete dobozban rejtőzött, ez nem tudtuk ezt pontosan. Az STS úgy lehet biztonságosabbá tenni, elkerülve a buborékokat, elkerülve a kockázatokat, hogyha az átláthatóságot biztosítjuk, de az értékpapírosítás teljes területén, tehát az értékpapír áramlás teljes szakaszában ahogy az előadó is mondja, hogy az STS címkének ez a feltétele. Gyakorlatilag a jobb tökekövetelményeknek az együttműködés a feltétele. Szerintem az európai értékpapírosítási adattár, amit javasoltak, tényleg segíthet és hasznos lehet. De figyeljünk oda, hogy ezt megfelelő módon hozzák létre. Még egy rövid megjegyzés ezzel kapcsolatban. Szeretnénk tehát vonzani a tőkét, hogy ez bejöjjön az európai gazdaságba, ez nyilván a legfontosabb cél, Viszont a szövegtervezetből úgy tűnik nekem, hogy megnehezítik a befektetők dolgát már azokért, akik az EU-n kívül tevékenykednek, vagy ottani székhelyűek, és érdekelne engem Paul véleménye ezzel kapcsolatban, hogy nem akadályozza -e ez az EU-n kívüli befektetőket. A másik pedig, hogy hogyan lehet hatékonyan működtetni ezt az adattárházat. Fontos lenne, hogy ez, külön, ez független legyen, legyen, semleges, és nem nyereség célú, nem biztos, hogy az ma kéne, hogy ezt működtesse. Köszönöm szépen még egyszer az előadónak. Köszönöm, Nina. És akkor a záró megjegyzések következnek. Paul Tang, és utána pedig eh, Pablo Zába videgen fogja megtenni ezeket. Tessék, Paul! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm ezt az eszmecserét mindenkinek. Nagyon sok téma felvetődött. There is a, um, a broad agreement, uh, like Otmar said, we need transparency and accountability. Sokan elmondták, hogy átláthatóságra van szükség, ez egy nagyon fontos alapelv, és ezzel eh, egyetértek, e felé kell, hogy haladjunk és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos agályokat is értem, a rendszerkockázatok felvetését is, és ezzel is foglalkozni kell. Tehát én azt látom, hogy mindenki ugyanazokat a témákat említi, lehet, hogy van köztünk véleménykülönbség, de azért a fővonalakban, az alapelvekben egyetértünk, és ez pozitív. Persze rengeteg tennivalónk van még, felmerül rengeteg kérdés, hogyan tudjuk az átláthatóságot működtetni, hogyan legyen ez arányos, de ahogy Nina is mondta, hogyan tudjuk a harmadik országokat is bevonni ebbe, hiszen nyilván megvan ennek az előnye. Európán kívül nincs estés címke, tehát hogyan tudjuk ezt föntartani, anélkül, hogy kizárnánk a harmadik országok beli befektetőket. Tehát ezt is meg kell vizsgálni, lehet, hogy ez, ez az ára, amit fizetünk, de meglátjuk. Az eszmecsere után tehát várom a további véleménycserét, mert látom a kritikus, illetve a konstruktív megközelítéseket is. Nagyon jó ez a kiinduló pont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Paul. Pablónak is megadom a lehetőséget a zárszóra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes kollégának, akik hozzászóltak mindannyian nagyon konstruktív kommentárokkal éltek volna. Ez Fernández úr azt mondta, hogy javultanunk kell a transmissziós mechanizmusát a monetáris politikának, ezzel egyetértek. És ezekben a jelentésekben pont azt célozzuk, hogy ezt elérjük, hogy hozzájárulhassunk a monetáris politikák transmissziójához az EKB keresztül. A teljes Európai Unió számára fontos az, hogy integrált pénzügyi piacok jöjjenek létre. Ha ezt sikerül elérni, az természetesen segíteni fogja a monetáris politikát. Fernández úr azt is említette, hogy kapcsolat van a jelentésem, illetve Tangúr jelentése között természetesen ezzel mindannyian egyetértünk, ezért működünk együtt most is, hogy a közös célokat el tudjuk érni ezt a lehetőséget szeretném most megragadni, hogy Tangúrnak is köszönetet mondjak az együttműködésért. És most arról, hogy hogyan lehetne a KKV-k tőkéhez jutását javítani. Hát Fernández úr egy olyan álláspontot fejtett ki, ami nagyon hasonlít az enyémhez, bár nüansznyi különbségek vannak, de erről biztos vagyok benne, hogy sikerül kompromisszumos megállapodásra jutnunk. Értem az ön kétségeit a hierarchia rendszerrel kapcsolatban, de közös a célkitűzésünk, javítani szeretnénk a rendszert, és szerintem párbeszéddel el tudunk jutni egy megfelelő kompromisszumig. És egyetértek azzal is, hogy szükséges a komplexitás csökkentése, és az, hogy megértsük, hogy milyen kapcsolat van a különböző jelentések között. Tyler úr és a liberálisok megjegyzései osztom az ő aggájait és a megjegyzéseit a tekintetben, hogy ezeket a termékeket hogyan használták a pénzügyi válság alatt. De azt szeretném elmondani, hogy nem szabad, hogy ez a stigma a mi munkánkat is most meghatározza, hanem a valódi problémákat kell, eh, hogy megvizsgáljuk, és ezek a stigmák nem szabad, hogy negatív hatással legyenek ránk és a döntéseinkre. Az ABCP ügyel kapcsolatban, az eszközfedezetű kereskedelmi értékpapírok kérdésével, kapcsolat, kérdésével kapcsolatban nem szabad, hogy negatív hatása legyen a jelentésnek mindenre, mert ez a reál gazdaságra is kedvezőtlen hatással járna, és egyetértek a GUE frakcióval is. abban, hogy igaz, hogy tudatában kell lennünk a problémáknak, és meg kell próbálnunk megoldani a hitelminősítő ügynökségek problémáját széles körben, és értem azt is, hogy a GOE bírálja a belső hitelminősítésre való megközelítést. De bizonyos minimum követelményeknek ehhez meg kell felelni. A KKV-k finanszírozásának milyen módszereit tudnánk elősegíteni? Ez lenne az egyik módszer szerintem, de érdemes lenne erről további párbeszédet folytatnunk. Azt gondolom, hogy ez egy olyan cél, amit mindannyian szeretnénk elérni, az, hogy a KKV-k több finanszírozási lehetőséghez jussanak. és úgy gondolom, hogy ahogy Veli úr is mondja, hogyha ez a cél, akkor mindannyian meg fogjuk egymást hallgatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most bejelentem, hogy július 20-án van a módosítók benyújtásának a határideje a tangjelentéshez, és január július 22 a másik jelentés, a Pablo jelentése, mindkét nap esetében dél a határidő. Az ekonban ősszel fogunk szavazni, a plenárisra pedig az év végén kerül a két dosszié. Rövid szünetet tartunk, amíg a foglalkoztatási bizottsági kollégák csatlakoznak hozzánk, aztán együttesüléssel folytatjuk a munkát.